Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Köszöntöm a kollégákat. Hogy érzik magukat? Három heti pihengetés után, bár múlt héten már azért volt munkánk. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Úgy látom, hogy mindenki egységesen mosolyog, mindenki örül, hogy végre itt lett az Európai Parlamentben. Örülök a mosolyoknak. Én is igyekszem mosolyogni. Kedves barátaim! Holnap nem lesz ülésünk, sajnos csak ma délutánnal kell megelégednünk, ez nem tipikus. De azt hiszem egy délután alatt is meg tudjuk vitatni, amit akarunk. We've got our agenda. És ha nincsen a napirendünkkel kapcsolatban senkinek megjegyzése, akkor elfogadottnak fogom tekinteni a napirendet. Nem látok ellenkezést, úgyhogy akkor elfogadtuk. Elnök közleményei nagyon egyszerűek. Koordinátoraink úgy döntöttek november 10-én már, hogy bizottsági üléseink ezen túl nyomtatott anyagok nélkül zajlanak majd. Ezzel az elsők vagyunk itt a parlamentben? Három szakbizottság működik így, tehát teljesen áttettük digitális alapokra a működésünket. Persze a szükséges anyagok nyilván elérhetők elektronikus formátumban, és én ezzel a döntéssel egyetértek egyébként, mert hatalmas papír hulladék mennyiséget generáltunk eddig, legyünk egy kicsit környezetbarátabbak. Úgyhogy ez a mai az első paperless ülésünk. Köszönöm megértésüket, egyetértésüket és a koordinátoroknak a döntést örülök annak, hogy mi ennek a harcnak a frontján vagyunk. Hármas napi rendi pont. Előző ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. November 30. ülésünk és és a 9 egy 10 egy novemberi ülésünk jegyzőkönyve is ott olvashatók, ha nincs megjegyzés, elfogadottnak tekintjük őket. Nos, Négyes napi rendi pont. A tanács elnöksége részéről Hank Kamp úr, a gazdasági ügyek minisztere ma a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ön gyakorlatilag mindenért felelős a saját posztján, amiért mi is, kivéve talán a klímaváltozás, mi a klímaváltozással is foglalkozunk itt az ITRE bizottságban, de a kis és középmérő vállalkozások, űrpolitika, ipar, innováció, e, energetika, számítástechnika, e, ezek mind az ön kompetenciáihoz közé tartoznak, sőt az ön kompetenciái a holland kormányon belül sokkal szélesebb körülök, mint a miénk itt. Tehát meg szeretnénk önt éppen ezért kérni, hogy a holland elnökség prioritásairól beszéljen nekünk ezeken a területeken. Már csak azért is, mert következő ülésünkön is jelen lesz majd a holland elnökség, az oktatás, kultúra, kutatás képviselője révén. Ezekbe a témákba most akkor nem menjünk bele, mert ezeknek lesz majd más szakértője. Miniszter úr, én arra kérem önt, hogy tartsa meg bevezető expozéját, mielőtt rátérünk a vitára. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a parlamenti képviselőknek is a meghívást. Örömmel tettem neki eleget, és szívesen mutatom be a holland elnökség eh, hat hónapos programját a közös területeinken. Rövid bevezetőt kéne tartanom, de én szeretnék, szeretném önöket is meghallgatni, és szeretném tudni, hogy hogyan tudjuk egymás munkáját segíteni. Az előző holland elnökség 2004-ben volt, azóta nagyon megváltozott a világ. Én már akkor is miniszter voltam, akkor védelmi miniszter, és saját tapasztalatból mondhatom, hogy akkor a parlament nem volt igazán képben ezekben a témákban. Azóta ez sokat változott, és pláne ezeken a területeken meg ö, nagyon fontosnak tartjuk mi is a konstruktív együttműködést a parlamenttel, az elnökség nevében, és én a magam részéről a konstruktív párbeszédre mindig kész leszek. A mai meghallgatáson a, az ITRE bizottságban úgy illik, hogy az energiaügyekről, a versenyképességről, a telekom kérdéseiről beszéljek, és majd utánam Sander Decker kolléga fog a kutatás, oktatás, kultúra kérdésköreiről beszélni. Néhány általános megjegyzés arról a három ö, iránymutatásról, amely az elnökségünket ö, fogja jellemezni. A fő kérdések számunkra a következők azokkal a kérdésekkel szeretnék foglalkozni, amelyekben legtöbb hozzáadott értéket tudjuk produkálni. Juncker bizottsági elnök úrral összhangban, hogy nagy területeken nagyokat akarunk lépni, kis területeken kicsiket. És szeretnénk a polgárokkal folytatott viszonyát az EU-nak jobbá, átláthatóbbá tenni. A polgárok alatt az európai vállalkozásokat is értem, és a kis és középméretű vállalkozásokat különösképpen. A és elvünk az is, hogy az innováció generálhat igazán növekedést, munkahelyeket, és a növekedéshez politikai döntésekre van az innováció támogatása érdekében. Nos, ezen három leszögezett alapelv után most nézzük, hogy ez mit jelent a mi energiaügyi, telekommunikációs és ipari területeinket. Azt szeretnénk, hogy az EU versenyképesebb legyen a globális világban, és hogy az EU a lehető legtöbb hozzáadott értéket adja az üzleteknek, a vállalkozásoknak és a polgároknak, például a digitális egységes piac megvalósítása, a belső piac megerősítése és az energiaunió megteremtése révén. Szeretnénk az innováció környezetét tehát jobbá tenni, ehhez regionális együttműködésre van szükség az EU-n belül, és meg kell felelnünk sokkal jobban a saját szabályainknak nemzeti és EU szinten egyaránt. Az energiaszektor tekintetében Hollandia, a holland elnökség nagyon fontos célnak tartja az energiaunió megteremtését. A nemrég megkötött Párizsi COP29-es találkozón megkötött klímaegyezmény jegyében, és a klímapolitikát az energiapolitikával össze, összhangba szeretnénk hozni, és egy egységes energiapiacra törünk, amelyen belül megfelelő diversifikáció szolgálja az ellátás biztonságát és a versenyképes árakat. Az energiaunió Unió szolidaritást is feltételez, bizalmat is, a szénmentesítés területén, a hatékonyság, az innováció területén, és azt, hogy egységesen gondolkodjunk, lépjünk föl. Éppen ezért örülünk annak, hogy a parlament az Energia Unióról szörő jelentését elfogadta, és ez számunkra iránymutatás. Az Energia Unió most lép második döntő évébe. Tavaly a bizottság bemutatta a tervezett csomagot, idén sokkal több konkrét javaslat fog születni, és ezeket a holland elnökség aktívan próbálja felszínre hozni, és a tanácsban megegyezésre jutatni a tagállamokat. Az Energia Unióban eddig szolidaritás volt a tagállamok között, ezt szeretnénk tovább erősíteni. Az energia hatékonyság területén nagyon sok tennivalónk van még. A 2020-as célok elérését, ha komolyan vesszük, ezért eh, azt fogjuk javasolni, hogy egy új jogalkotási keret szülessen meg ezen célok elérése érdekében. A tanács már egy általános megközelítést elfogadott. Üdvözöljük Tamborán úr ki eh, nevezését előadónak, találkoztam is már vele, és mi is folyamatosan tárgyalni szeretnénk a parlamenttel, és minél hamarabb ebben a témában. A bizottság februárra tervezi, hogy elfogadja ezt a jogalkotási javaslatcsomagot, amely a földgázellátással kapcsolatos, és amely a tagállamok közötti jobb együttműködést célozza. Azt ugyanis, hogy egymásban jobban bízhassanak a tagállamok a válságos helyzetek esetén, és ezáltal javuljon az energiállátás biztonsága. Ez az egyik, az utóbbi a legfontosabb prioritásunk. És ehhez konkrét intézkedéseket kell meglépni, és többek között a diversifikáció is ide tartozik, a, az energiaszállítási utak ö, sokfélesége, a megújuló energiahordozók és új infrastruktúrák kialakításának támogatása, főleg Dél-Európában, és a jobb energiahatékonyság, energiafelhasználási hatékonyság, és egy koherensebb energiaügyi diplomácia. A holland elnökség ezeket a témánkat nagyon gyorsan most el fogja kezdeni tárgyalni. Ami az Energiaunió javítását illeti, itt nem csak jogszabályokról van szó, hanem jobb együttműködésről is szó kéne, hogy legyen, azon prioritások mentén, amelyek a belső piacot is erősítik, és amelyek a regionális együttműködés kereteit képezik. A következő szlovák elnökség 2016 második felében idejére megpróbáljuk elérni azt, hogy addigra kész legyen a diversifikálási terv, és arra ösztönözzük Szlovákiát, hogy ő pedig hozza ezt tető alá majd. Már is együttműködünk a lendő szlovák elnökséggel és Máltával, az elnökségek hármasa már is együtt gondolkodik, jó trió elnökséget szeretnénk kialakítani. Ma 20 parlamenti képviselő nyilatkozatot juttatott el hozzám a regionális együttműködés szándékáról, ennek én nagyon örülök. Az északi tenger és Nyugat-Európa régió össze kötéséről szól. A regionális együttműködés az elnökségnek eleve fontos prioritása, és amit megkaptam ma délután, az támogat engem a saját céljaim elérésében. A második témakör, amiről beszélnünk kell, a versenyképesség. Integráltabb belső piacra van szükség, ahhoz, hogy Európa innovatívabb, versenyképesebb legyen, a növekedés és munkahelyteremtés feltételei. Ezek valamennyien szeretnék több munkahelyet, és ehhez innovációra, versenyre van szükség. Az európai cégeknek versenyképességét a globális piacon javítani kell, hogy a lehető legjobb körülmények között működhessenek. A jelenlegi válságos acélipari, vegyipari ö, válság kapcsán fontos, hogy ennek a kihívásnak megfeleljünk, hogy ez hogy történhet, ebben a vonatkozásban a bizottság javaslatot fogalmazott meg, amit a tanács is támogat. A versenyképességet horizontális szélként jelöli meg, és mi ezzel egyetértünk. Arra törekszünk, hogy a versenyképesség horizontális jellege a nagy és kis vállalkozások számára egyaránt érvényesüljön, és azokon a területeken akarunk előrelépni, amelyek a legfontosabbak a versenyképesség szempontjából, megint csak az energiaunióról, a belső piacról, a digitális piacról és a jobb szabályozásról kell, hogy beszéljek. Ezek lesznek a következő versenyképességi tanácsülés témái februárban, máj, májusban, és informális találkozó is lesz a miniszterek között a versenyképességről február végén. A parlamenti képviselőket érdekelheti, ezeken az üléseken túl azok ülések témája is, amelyek ezeken kívül zajlanak majd. Igyekszünk többiet szervezni majd parlamentár közös eseményeket. Tudatában vagyunk, hollandok, hogy az eredmények számítanak csak. A versenyképesség horizontálisá tétele akkor érvényes, valid kifejezés, hogyha konkrét eredményeket hoz. Reméljük, hogy a februári bizottság által szervezett múlt novemberit folytató versenyképességi tanácsülése, főleg az acéliparról beszélek, azt fogja bizonyítani, hogy ennek van értelme. Elmondanám továbbá azt is, hogy az elnökségünk mit szándékozik tenni a versenyképesség négy alterületén. A kis és középméretű vállalkozások jobb szabályozás, űr, energia és a telekom területeken. Ahhoz, hogy a kis és középméretű vállalkozások, a KKV-k sikeresebbek legyenek, ahhoz eh, a jogalkotás hatását rájuk vizsgálni kell. Ők adják az európai gazdaság gerincét, és az elnökségünknek, de több elnökségnek is ez volt a célja. A belső digitális piac megteremtése kapcsán több kezdeményezés megfogalmazódott, amely az ő helyzetüket javítaná. Mi ezeket akarjuk továbbvinni, az ő érdekeiket a szubszidiaritás jegyében képviselni, és ezen vállalkozások hozzáférését a hitelekhez, illetve a képzési lehetőségekhez javítani. A jobb szabályozás a májusi versenyképességi tanács témája lesz, és addig szeretném a, kom- a versenyképességet mérő metodológiákat összehozni, és egyfajta eredménytáblát, összehasonlítást generálni, és ez alapján új jogalkotást javasolni meggyőződésem, hogy ezen a területen szükség van új jogszabályokra, e, úgynevezett jövőt is kiálló jogszabályokra, és erősítenünk kell a versenyképességet szolgáló intézkedéseket, a hatástanulmányok ilyen szempontból nagyon fontosak, mert ha eredményeket akarunk, akkor a hatásokat is kell vizsgálnunk. Az űrpolitika kapcsán csak egy megjegyzésem lenne, a versenyképességi területek egyik legfontosabbika ez. Az űrből származó adatok felhasználásának metodikáját próbáljuk az elnökség alatt megvizsgálni, a lehetőségeket és korlátokat egyaránt. És ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye egy új űrstratégia kidolgozásához vezethet az EU-EISA kapcsolatrendszer ilyen értelemben nagyon fontos, az esa val szeretnénk kiavítani az együttműködést. Ez is tehát a versenyképességi tanács témája lesz. Végül pedig az utolsó témakör, amelyről beszélni szeretnék, a digitális belső piac, a telekomszabályozás. Gondolom nem kell meggyőznöm önöket arról, hogy mennyire fontos egy jól működő digitális belső piac ahhoz, hogy a belső piac, az európai gazdaság jobban kibontakozzék. Örülök, hogy önök ezt a témát közös bizottsági megközelítésben tárgyalják és mi is szeretnénk önökkel együttműködni, hogy a bizottság stratégiája megvalósulhasson. A versenyképességi Telekom tanácsülésen, tehát májusban, erről is magas szinten tanácskozik majd a tagállamok összessége. Ugye a versenyképességi tanács egész napjának a témája a digitális belső piac. Nagyon fontos továbbá, hogy a digitális belső piac hogyan járul hozzá az egyéb iparágak, üzletágak fejlődéséhez. Jelenleg a KKV-k mindössze 2%-a használ digitális technológiákat, tehát a digitalizáció révén Európa gazdasága, főleg a KKV-k világában megújulhatna. Telekom összeköttetések nélkül azonban mindennek nincs esélye. A digitális belső piachoz legfontosabb a telekom szabályozása, összekötetés, az összekapcsolódás gerincének megteremtése. Ösztönözni szeretnénk a vállalkozásokat, hogy itt fejlesztések történjenek. Ehhez persze egy szabályozási környezet kell, ennek a kidolgozása véglegesítése az elnökség időszak végéig az egyik prioritásunk. Ekkor fogjuk elkezdeni majd a tárgyalást, mármint, hogy most elkezdjük a tárgyalásokat erről a témáról, és már Szlovákiával együtt is működünk ebben a témában is. A 700 MHz-es frekvencia tartományról is zajlik a tárgyalás, hogy a broadband sávokat hogyan lehetne bővíteni. Fontos számunkra továbbá, hogy digitális platformok jöjjenek létre, és ezeknek a lehetőségeit, korlátait egyaránt reálisan lássuk. Az USA-ban kezdték el ezeket a platformokat kidolgozni, és ezek nem csak a polgáraink számára, hanem az ipar és a gazdaság számára is fontos. Tisztelt képviselők, ezek tehát a fő prioritásaink, témáink a holland elnökségnél, az energia, versenyképesség és telekom területeken. Garantálhatom, hogy a holland elnökség nagyon keményen fog dolgozni annak érdekében, hogy itt eredményeket érjünk, és megbízható partnereknek bizonyuljunk önök számára a, egy egységesebb belső piac megteremtése érdekében céljainkat nem csak elnökségi szinten képviseljük, hanem a elnökségi trió részeként fogjuk föl a feladatunkat, és Szlovákiával, Máltával már is tehát együttműködünk. És nagyra becsüljük az Európai Parlament szerepét. Én és munkatársaim a gyümölcsöző együttműködés reményében szeretnék megfogalmazni, hogy mi szeretnénk önöktől hallani, tudni, hogy önök mit gondolnak ezen prioritásokról, és egyébként is mit gondolnak ezeken a területeken. Visszaadom a szót Buzek elnök úr. Köszönöm szépen Henkamp miniszternek a nagyon átfogó előadást valóban ezt meg is kellett tapsolni. Tehát nagyon sok információt hallottunk öntől a holland elnökség prioritásairól, az energia, az űrkutatás a e, digitális piac területén. Nagyon tág, nagy e, portfólió ez, és e, véleményünk szerint ezek rendkívül fontos területek. A koordinátorokat kérjük most arra, hogy a frakciók nevében először ők kettő percben szóljanak hozzá, remek lenne, hogyha sikerülne betartani az időkorlátot. A néppárt nevében Éler úr. Mindenek előtt köszönöm, hogy eljött hozzánk a szakbizottságba. Nem akarok mit most itt európai udvarias formulákat felsorakoztatni, de valóban látszott, hogy a holland elnökség mennyire készült, többen miniszteri szinten is ellátogattak a parlamentbe, és ez ennek megfelelően nagy elvárásokkal támasztunk a holland elnökség felé. A parlament mindig is arra fókuszál, hogy a költségvetési kiadások hogyan alakulnak. De hogyha megnézzük azt, hogy önök mivel kívánnak foglalkozni, itt van a digitális agenda és az ahhoz kapcsolódó európai infrastruktúra, vagy az űr, illetve az különböző ilyen applikációk szélesebb körű alkalmazása, de ebből is eh, kitűnik, eh, hogy milyen nagy, nagyok a várakozások. A, ö, következő 7 éves költségvetés kapcsán eh, sok volt a költségcsökkentés, például a Connecting Europe kapcsán szinte már felismerhetlené vált ez a projekt, a digitális infrastruktúra kiépítése, a szélessávú internet elterjesztése Európában. Erről szól ez a program, és a Juncker alapba történő átterelése miatt felére csökkent ennek a programnak a kerete. Azután a Caesarnál is csökkent a költségvetés, tehát az mindenképpen szükségesek a költségvetési kurtítások, de azért, mert, mert kézben kell tudnunk tartani az európai költségvetést. De a prioritások a visszavágások kapcsán pont azokon a területeken jelentek meg, infrastruktúra, új technológiák képítése, stb hogy most arra számítunk, hogy amikor sor kerül a középtávú költségvetés felülvizsgálatára, akkor ezekkel a programokkal kapcsolatban megfelelő lépéseket fog tenni. A midterm review kapcsán a Connecting Europe alapot ismét felkívánják tölteni, hiszen az infrastruktúrához kapcsolódó programoknak a finanszírozását ismét biztosítani kell és a strukturális alapok, valamint az mezőgazdasági alap természetesen érintetlen marad. Van Bremt asszony a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, miniszter úr. Közös anyanyelvünkön fogok beszélni. Nagyon örülök ennek, hogy megtetem. Itt ezen az oldalon ülök. Két dologra szeretnék mindenek előtt kitérni a frakcióm nevében, majd először egy általános dologra szeretnék kitérni, ez ami kapcsolódik ahhoz, amit Éler kollega mondott. A holland elnökség több prioritást és kulcsszavakat is említett. Itt Három kult szó van, szolgálnunk kell józanul és takarékosan kell eljárnunk. Ezért nyilvánvaló, hogy takarékoskodásra szükség van, de amikor versenyképességről, növekedésről, munkahelyekről beszél, Nyilván ezt a mi frakciónk is szeretné, de azért arra szükség van, hogy az Európai Unió és a tagállamok szintjén is újra legyenek beruházások. Itt van a digitális belső piac, vagy az Energiaunió beruházások nélkül nem tudjuk az új igényekhez igazítani a gazdaságot, illetve ezeket az ágazatokat. Éppen ezért a megtakarítások kapcsán azt hiszem, hogy új hangsúlyokra lenne szükség, és mindenképpen a beruházások fontosságát kellene kihangsúlyozni. Itt van az energia, a klíma kérdése, ön is beszélt erről. Lehetségesé tenni azt, hogy az Európai Unió ugye és a bizottság nagyon jó munkát végzett Párizsban, ahol megszületett egy jó megállapodás, a klíma megállapodás, de azért a másfél fok felé tovább kellene mozdulnunk. Tudjuk, hogy a megújuló energia, az energia az hatékonyság és az emissziós csökkentés területén még nem kielégítő az, ami eddig történt, és mindent meg kell, nagyobb erőfeszítésekre van szükség, hogy megfeleljünk a párizsi megállapodásnak megoldásnak van még egy-két dolog, amik nekem különösen szívügyem, ez pedig a regionális együttműködés. Rendkívül fontos, hogy új projektek is induljanak, és ehhez még kell egy kis biztatás. És van egy konkrét kérdésem is. Milyen terveik vannak arra, hogy az északi tengerben az offshore szélenergia projektek tovább erősödjenek, hiszen a holland elnökségnek ezt itt különösen élen kell járnia ennek kapcsán. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig az ALDE frakció képviseletében van Nyilveheisen asszony. Köszönöm, elnök úr én is szeretném majd kihasználni ezt a fél évet arra, hogy minél többet hollandul beszéljek, és most is megragadom természetesen ezt a lehetőséget. Kampminisztertől mindenek előtt az űrrel kapcsolatban szeretnék valamit kérdezni. A bevezetőben említette, hogy itt van némi probléma az EU és az ESA közti együttműködésben, és hogy ezzel kívánnak foglalkozni. Szeretném megkérdezni, hogy konkrétan mit kívánnak tenni. A bevezetőben azt is említette, hogy future-proof kell, hogy legyen a jövőben a jogalkotás, eh, tehát ami a jövőnek is megfelel. Hát space-proofnak is eh, kellene lenni, hiszen eh, felhozhatnak egy korábbi irányelvet, ahol is a műholdakról ezt a figyelést nem lehetett megvalósítani, mert nem készült el időben az irányelve átültetése, tehát a, tervezik azt, hogy a jövőben a jogszabályokat space-proof is tegyék majd. Az írásos anyagban a holland elnökség prioritásait felsorolták, kutatás, innováció kapcsán megemlítik a technológiát. Hollandok, ugye mi nagyon sokat tudunk a marihunánáról, ezt tudják rólunk, de a mazsoránáról is nagyon sokat tudunk, és ezt már kevesebben tudják rólunk. A Delfti Egyetemen folynak ilyen kutatások a kvantum mechanika fizika területén. Kérdezem tehát, hogy a kvantum kérdéskörben a holland elnökség mit tervez, hogy hosszú távon is valamilyen kutatási agendát hozzanak létre ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van néven helyzen asszony. Remélem, hogy most sikerült jobban kiejtenem a nevét, Magyar Buzek úr. Henkel úr következik, eh, alelnökünk az ECR frakció nevében. Elnök eh, úr, miniszter úr, ön sokat beszélt a versenyképességről, hát alig jön ide hozzánk bárki, aki eh, ne ezt tenné. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt a holland kormány közzétett egy elég lenyűgöző listát, és arról, hogy mik a fő célok. Most 5-6 évvel később, ha megnézzük ezt a listát, hogy mi az az 5-6 dolog, amit a holland kormány meg akart változtatni, nos, akkor mi a válasz? Mi van ezzel a listával? A második pont, tehát az lenne, hogy az elnökség még mindig koncentrál erre a listára. Klót Türmesz úr következik a zöldek képviseletében. Köszönöm, miniszter úr. Itt vagyok. Első kérdésem az Északi-tengerrel kapcsolatos. Én voltam a koordinátora egy dokumentumnak, amit majd később átadunk önnek. Anélkül, hogy részletekbe belemenne, azt kérdezném, hogy már felvette, elkezdte felvenni a kapcsolatot a, kollégák országokkal, más északi tengeri kormányokkal, országokkal. Ön szerint mi a két-három legfontosabb kérdés, eh, ahol eh, a politika nagyobb lendületet eh, adhatna a dolgoknak? Mert fantasztikus lehetőségek vannak az északi tengerben a szélenergia hasznosítására, rengeteg a lehetőség, hogy a különböző energia piacokban rejlő erősségeket összekapcsoljuk, szinergia hatásokat hozzunk létre az északi tengeri országokban. Hol lát ön esetleg buktatókat ebben? És még egy második kérdésem is lenne az északi áramlattal kapcsolatban. Ön is tudja, hogy a Shell, amely egy holland, angol, brit vállalat, az egyik promotor ennek a projektnek. Itt a parlamentben azt hiszem, hogy ha szavaznánk, akkor valószínűleg a képviselők 80-85 százaléka azt mondaná, hogy az északi áramlat, ha csak nem születik meg egy új megállapodás a, tranzit, a gáztranzitról Oroszország és Ukrajna között, akkor legalábbis most úgy tűnik, hogy nem olyan jó ötlet az északi áramlat geopolitikai és ellátás biztonsági szempontból, különösen a kelet-európai kollégáink számára. A holland kormány, bár tudom, hogy ez nem könnyű kérdés az önök számára, hiszen Groningenben a gáz kitermelés nagyon csökkenőben van. De a következő évtizedben azért még lesz elég gázuk de az északi hármata kapcsolatban milyen kompromisszum születhetne meg? Mert nagyon sok feszültség halmozódott fel, pont egy olyan pillanatban, amikor az Energiaunió kapcsán is inkább szolidari, több szolidaritást szeretnénk látni. Köszönöm. A GUE képviseletében Neoklis Szilikliotis képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Kampurat szeretném köszönteni, örülök, hogy itt van közöttünk, és üdvözöljük a holland elnökség programját is. A prioritásokat is üdvözöljük, hiszen ezek között szerepel az új munkahelyek teremtése, fenntartható növekedés, kutatás, innováció, eh, támogatása, KKV-k eh, segítése. Nagyon fontos, hogy olyan intézkedések kapjanak támogatást, amelyek fontosak a reálgazdaság eh, szempontjából. Magas a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, és fontos, hogy ismét legyen növekedés. De hát ezeket a célokat, prioritásokat más elnökség is felsorolta már, anélkül, hogy ezután bármi eredményre vezettek volna az erőfeszítések. Inkább neoliberális politikára, megszorításokra láttunk sok példát. Kérdésem, hogy a holland elnökség hogyan kíván differenciálni annak érdekében, hogy a célok most valóban teljesüljenek. Másodszorban, itt van az Energia Unió, ezt is említették a prioritások között és a bevezetőben is beszélt mm, erről. Az Európai Parlamentben novemberben elfogadtunk erről eh, egy anyagot. Azt mondtuk, hogy az energia is közjónak számít, és ezért az EU-nak ügyelni kell arra, hogy különösen, eh, hogy kell ügyelnie arra, hogy az energetikával kapcsolatos célokat elérjük, és eh, küzdjünk az energia szegénység ellen. De azt is ki kell hangsúlyozni, hogy az infrastruktúra fejlesztésre is mindenképpen szükség van a polgárok érdekében, és azért, hogy a régiókat össze lehessen kapcsolni. Önök, mint elnökség, hogyan kívánják ezeket a célokat konkrétan megvalósítani? És még egy utolsó pont, az említett parlamenti jelentésben azt is kimondtuk, hogy nagyon fontos a földközi tengeri lelőhelyek kérdése, ezek is nagyon fontosak az EU számára Ma az Energiauniért felelős bizottsági alelnök éppen ciprusi, és ő is elmondta, hogy mennyire fontos földtéteger keleti medencében lévő energiaforrásokat jobban kiaknázni. Ezzel kapcsolatban az elnökségnek mik a tervei? Köszönöm Barbara Kappel az ENF képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Henk miniszter úr, ön ma azt mondta nekünk, hogy a holland elnökséget a nagy témák jellemzik majd, kapcsolat a polgárokhoz, innováció, növekedés, munkahelyek, ezek a fő prioritások. És ma említette a három fő témát is itt a szakbizottságunknak, az energia, versenyképesség, távközlés és a digitális belső piac, ezek a fő témák és ezek azok a kérdések, amelyekkel a mi szakbizottságunk is kiemelten foglalkozik. Az Energiunió megvalósítása, stb. utána a bizottság nyári csomagából adódó feladatok, az energy labeling, kapcsán is készülnek jelentések, amelyek nagyon fontosak majd a megvalósítás szempontjából. Ugyanez vonatkozik a digitális belső piacra is. Itt közelmúltban fogadtunk el egy jelentést erről, amelynek a végrehajtása nagyon fontos lesz. Ön említette a digitális platformokat, és az európai felhő, a cloud megalkotását, a távközlési keretek felülvizsgálata is különösen fontos, és szükség van harmonizációra a frekvencia kiosztásnál. Tehát ezek nagyon fontosak Európa, mint beruházási székhely szempontjából is. A Említette, hogy a versenyképesség minden szakpolitikai területen történő kihangsúlyozása, a mainstreaming mennyire fontos, és említette a válságot az acéliparban és a vegyiparban, de sok a változás a világban, és konkrétan a versenyképesség mainstreamingje kapcsán mit kívánnak tenni, milyen konkrét intézkedéseket szeretnének foganosítani a kis és középvállalatok számára, vagy érdekében. Köszönöm szépen. Ez volt a e, frakció koordinátorinak a e, hozzászólása, illetve a kérdések első köre, és kérem Kamp minisztert, hogy e, válaszoljon az első körben feltett kérdésekre. Nagyon köszönöm, Búzák úr. Félig angolul, félig pedig hollandul szeretnék válaszolni. Megragadom ezt a lehetőséget tehát. Először is ugye arról hallhatunk, hogy az MFM-et hogyan is fogjuk me- megreformálni. Éler úr, urat nagyon figyelmesen hallgattam, és arra jutottam, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy a befektetés alapvető fontosságú. A befektetés alapvető fontosságú, hogyha nem fektetünk be eleget Európában, hogyha például Amerikához képest nem fektetünk be eleget, akkor ugye meg kell találnunk a, a megfelelő, megfelelő válaszokat Juncker úr által támogatott MFM reformra. Ellen úr jobban tudja, mint én, hogy ez egy 7 éves program, vagyis fontos ezt a programot értékelni és megnézni, hogy mi a jelenlegi helyzet, és kell-e jelenleg bármilyen változtatást eszközölni. Az is fontos, hogy idén fogják értékelni ezt a 7 éves programot, és majd meglátjuk, hogy milyen eredményekkel jár ez az értékelés. Ellen úr természetesen ezt jobban tudja, mint én. Az Európai Bizottság számára tehát a javaslatokkal való előállás rendkívül fontos. Ez egy igen jelentős téma, amelyre nagy hangsúlyt fogunk fektetni, nagyon fogunk erre figyelni. Van Bremt asszony kihangsúlyozta, hogy milyen nagy a különbség a beruházások tekintetében Amerika és az Európai Unió Európa között. Ezt Valóban így van, és megismétlem, hogy én is nagyon jelentősnek tartom ezt a kérdést, ezt a különbséget, mert hogyha nem ruházzunk be, akkor veszélyeztetjük a gazdaságunk jövőjét. Ezért nagyon fontos odafigyelnünk a beruházásokra, hogy az Európai Bizottság is a Juncker tervvel előállt, amit az Európai Parlament is támogatott a, ez a kiózanodás, illetve a e, józan takarékoskodás kérdése, ez érinti azt is, hogy mi, mint elnökség, hogyan kívánunk majd fellépni. Ugyanis e, nem az Európai Parlamentre vagy a bizottságra akarunk e, nagy hatást gyakorolni, hanem mindenképpen szeretnénk konstruktív szerepet játszani az együttműködésben, és mindenképpen saját magunkra vonatkoztatjuk a takarékoskodást. Európa szempontjából viszont teljesen egyetértünk azzal, hogy itt valóban elsősorban beruházásokra lesz szükség. Van Bremt asszony beszélt arról is, hogy milyen célokat követünk a klíma problematika kapcsán, és a nem kielégítőek a megfogalmazott célkit tűzések, eh, illetve amiben eh, megszületett a megállapodást. Az Európai Bizottság eh, számára és Kányá biztos számára most nagy feladat a új javaslatok kidolgozása, és az országoktól, a tagállamoktól kell mindenképpen elvárni, hogy ők megvalósítsák ezeket a célokat. Kányá biztos pedig majd az egész Európai Unió kapcsán kell, hogy e, ezeket nyomon kövesse. Az északi tenger. Ez volt a következő kérdés, hogyan tudjánk e, jobban e, kihasználni az északi tengert a klímacélok, illetve az energiacélok megvalósításához. Itt még szeretnék erre majd részletesebben is kitérni, remélem, hogy többen is rá fognak erre kérdezni. Nilheisen asszony. Ön beszélt az űrről, és arról, hogy mit, mit történik az űrben. Önnel együtt egyetértek abban, hogy a, a, az az információ, amit az űrből össze tudunk gyűjteni, ez, ezek nagyon oda kell figyelnünk, ezek az információk nagyon fontosak a Földön. Néhányszor asszony említette azt is, hogy Európában, ugye, mint én mondtam, future-proof jogalkotásra van szükség, de szerinte space-proof jogszabályokra van szüksége mellett. Tehát Néjenhelyzen asszony ezen megállapításával egyetértek. Azután a kvantumtechnológiáról is beszélt a képviselőasszony. Több ország eh, foglalkozik ezzel, Ausztria eh, és az Egyesült Királyság, valamint Németország is nagy eh, üzemeket épít és foglalkozik a kvantumtechnológiák fejlesztésével. Úgy gondolom, hogy egész Európa jelenleg felé orientálódik, és szeretném, hogyha majd a versenyképességi tanács ülésén mi is odafigyelnénk erre, és eszmecserét folytattunk ne arról, hogy milyen előrelépések történnek a kvantumtechnológia területén, illetve hogy Európa most hogyan vesz részt ebben, illetve jövőben ezt a, hogyan lehetne még tovább erősíteni. Enkel úr nagyon érdekes kérdést tett föl, ezt azt kérdezte, hogy mi történt ezzel a holland listával. Én jelenleg még nem tudom megmondani azt, hogy mi is történt pontosan ezzel a listával, de azt elmondhatom, hogy az legfontosabb része ennek a listának arra koncentrált, vagy szerintem a nagy dolgokra nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, a kisebb dolgokra pedig kisebb hangsúlyt kellene fektetni, és ez nem csak a mi ötletünk, hanem Jean-Claude Juncker úré is. Nem tudom, hogy mi történt ezzel a, a listával. Ugye azt az a lényeg, hogy Juncker úr, illetve az Európai Bizottság általánosságban azt mondja, hogy nagyobb dolgokra nagyobb hangsúlyt, kisebbre pedig kisebb hangsúlyt kellene fektetni, hiszen így lehet pozitív eredményeket és sikert elérni. Törmesz úrral kapcsolatban, nem tudom, hogy jól ejtem el a nevét, nem tudom, hogy franciául vagy németül kell -e kiejteni a nevét, de az biztos, hogy ő az északi tengerrel kapcsolatban tett fel kérdéseket. Véleményem szerint az északi tengerben nagyon sok lehetőség rejlik, nem csak olaj, illetve gáz szempontból, hanem szél szempontból is, de itt nagyon sok kihívással is ö, találkozunk. Az összekötés, hogyan kötjük össze a tengert a szárazfölddel, itt technikai kérdések, technikai problémák merülnek fel, amelyeket meg kell oldani hogyan tudjuk fenntartani azt, amit az északi tengeren építünk. Szerintem sokat tudunk még tenni ezen a területen, és ez jó példa lehetne arra, hogy az európai a regionális kooperáció Európában az energia területén milyen lehetőségeket rejt magában. Tehát a regionális együttműködés az energia területén, ez egy olyan példa amelyben ez jól megmutatkozhat, de vannak persze más példák is Európán, is, Európán belül a regionális kooperációra. Turmes úr besél, beszélt az Észak, a Nord Stream kezdeményezésről. A Nord Stream kezdeményezésen belül megdupláznánk az összeköttetéseket. Ez nem az Európai Bizottság bizottságnak a kezdeményezése, hanem egy magánprojekt, egy magánkezdeményezés, vagyis a döntéseket is magánúton kell meghozni, hiszen magánemberek a felelősek ezekért, ezért a befektetésért. A bizottság kiemelte, hogy hogy teljes egészében teljes egészében meg kell, hogy feleljen a harmadik energiacsomagnak ez a befektetés, tehát a harmadik energiacsomagnak, illetve az energiaszabályozásnak, az energiauniónak is. Szerintem ez egy fontos pont, amelyet ki kellett emelnünk. Az Európai Tanács is kiemelte, hogy az ebben a projektben, ebben a magánprojektben résztvevő cégeknek be kell tartaniuk a keretszabályozást, mi meglátjuk, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Ezt majd láthatjuk a következő időszakban. Szikoliotis úr a KKV-król kérdezett. Én pár hónappal ezelőtt beszéltem Aténban KKV képviselőivel, és arról, hogy milyen ambícióik, milyen lehetőségeik vannak a KKV-knak, és Európa hogyan tudja őket támogatni. A kormány, a görög kormány hogyan támogatja őket. Szlikjókis úr nem csupán Görögországról tett említést, hanem az Európai Unióról, mint egészről. Mindannyian tudjuk, hogyha üzletről, iparról beszélünk, akkor a legfontosabb része mindennek a KKV. A KKV-k a legfontosabbak. A kis és középvállalkozások ugyanis a kulcsát jelentik az iparunknak, a gazdaságunknak. Mindez pedig azt jelenti, hogy vannak olyan konkrét területek, amelyek a KKV-ket érintik, főleg a startup cégeket. A, hollandok, a holland elnökség számára a startupok igen nagy hangsúlyt kapnak majd e- ebben a hat hónapos elnökségi időszakban. Hozzá kell őket segíteni a piachoz, a jobb jogszabályozást kell erősítenünk, főleg a kisvállalkozások számára. Józan jogszabályozásra van szükség az is rendkívül fontos, hogy figyeljünk a továbbképzésre, a készségek elsajátítására. A holland elnökség támogatni fogja a hálózatokat, a KKV hálózatokat, és üléseket, találkozókat fogunk szervezni a KKV-kkal, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a KKV-k sikeresek legyenek Európán belül. Ugyanis, hogyha a KKV-k sikeresek akarnak lenni, illetve ha Európa sikeres akar lenni a jövőben, akkor a KKV-któl függünk, a KKV-kre kell hangsúlyt fektetnünk. Ez mindannyiunk számára fontos kell, hogy legyen. Kapó asszony szintén az energiaunióra, energiaunióról tett említést, illetve a távközlési keretszabályozásról, valamint arról, hogy ezzel kapcsolatban milyen változtatások lesznek a jövőben. Hallgattam ezt a felszólalást az Energia Unióról, illetve a telekommunikációs keretrendszerről, és szeretném elmondani, hogy az elnökség végére szeretnénk konkrét javaslatokat letenni az asztalra, különböző üléseken több ülést szeretnénk majd szervezni, az elnökségünk alatt a telekommunikációs keretrendszerre nagy hangsúlyt fogunk fektetni, ugyanis a digitális fejlesztés szempontjából, a jövő szempontjából a telekommunikációs keretrendszer rendkívül fontos. Fontos ez a keretrendszer az egész gazdaság számára. Kapó asszony is egyetértett ugye ezzel. Köszönöm, miniszter úr, köszönöm a válaszait, köszönöm a megjegyzéseit, most pedig egy perces hozzászólásokra van lehetőség. Minden kolléga ugye hozzászólhat, hat kollégát fogok, fogok felszólítani, többre sajnos már nincs időnk, Gebránti úr. Igen, köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, köszönöm, hogy eljött és válaszolott a kérdése, kérdéseinkre. A bevezetésében Juncker urat idézte, vagyis hogy nagy, nagynak kell lennünk a nagy dolgokban és kicsinek a kis dolgokban. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy az energia olyan terület, amelyen az Európai Uniónak nagynak kell lennie. Az első kérdésem tehát az lenne, hogy a holland elnökség hogyan kívánja Európát nagyjá tenni az energia területén, hogyan kívánja az energiauniót megvalósítani. Az erős energiauniónak a kormányzás az egyik alapja. Én félek attól, hogyha a nemzeti szuverenitásra nagy hangsúlyt fektetünk, akkor nőni fog a a, nőni fognak az energiaárak, illetve az oroszoktól való függés is. Úgyhogy az energiauniót minél hamarabb meg kell valósítani. A tanács következtetései nem eléggé ambiciózusak, ugyanis csak 2021-ben kívánják a konkrét munkát elkezdeni. Éppen ezért azt szeretném megkérdezni, hogy a holland elnökség szeretné-e felgyorsítani, a, felgyorsítani ezt a folyamatos, mondjuk 2017 vagy 2018-ban kérek konkrét javaslatokat. Köszönöm, miniszter úr! Mindez nagyon szépnek tűnik, ön gazdasági miniszter, gondolom, hogy ismeri a gazdaságot. Mi azt látjuk, hogy befektetések csökkennek, a vállalkozások, főleg a KKV-k egyre kevesebb befektetésből részesülnek a bankok részéről. Azt szeretném tehát kérdezni, hogy az energiaprojekteket, az Energiauniót hogyan kívánják finanszírozni, hogyan kívánják a KKV-ket konkrétan támogatni, hogyan kívánják finanszírozni az űr, politikát, az e-technológiát, az ambiciózus e-technológiát hogyan kívánják, finansz, kívánják finanszírozni. Egyszerű a kérdés, vagy sikerül az LKB politikáját megváltoztatni, és elérni azt, hogy kvantitatív easinggel a reálgazdaságot finanszírozzák, vagy pedig minden, amiről beszélnek, és Európa hozzáadott értéke semmi lesz ez a kihívás, ez a kihívás az önök kezében van. Segítsék megváltoztatni az LKB politikáját, és népszerűsítsék az önök elnöksége alatt az LKB más politikáját. Köszönöm, mondja az elnök, kollég Márton. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr, gyorsan kell felszólalnom, úgyhogy egy konkrét sürgős kérdést tennék fel. Tudják azt, hogy nagyon sok import érkezik Kíná, Kínából, úgyhogy tudják, hogy a versenyképesség igencsak kérdéses most. Hogyan lehet versenyképes Európa egy olyan gazdasággal szemben, amely nem piacgazdaság, amely nem tartja tiszteletben a szerződéseinket. Itt veszélyről van szó, veszélyről igazán sürgős a kérdés. Az európai vállalkozások igencsak nagy veszélyben vannak. Ez egy konkrét, rövid kérdés. A következő napokban hogyan megpróbálják ezt a nem tisztességes versenyt versennyel leszámolni, és a kínai dömpinggel hogyan kívánnak, hogyan kívánnak harcolni. A következő napokban úgy látom, hogy nem fogják ezt a kérdést megoldani. Azt mondta a Juncker úr decemberben, hogy a tanács oldalán van a labda, és az ipari minisztereknél van most a megoldás kulcsa. Hogyan próbálja ön ezt megoldani az elnökségen belül? Köszönöm, Dribler asszony. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Kamp úr. Sikeres elnökséget kívánok önnek. Két rövid megjegyzésem lenne. Ugye jelezte, hogy februárban lesz egy energiaügyi találkozó. Örülök ennek, mert nagyon sok energiaintenzív iparágunk van, ugye acél, papírgyártás, stb. Kérem, a viták során a jelenleg érvényben lévő javaslatokat az emissziókereskedelemre vonatkozóan vegye és vetesse ugyancsak figyelembe, mert ezek nagyon fontosak ezen témák kapcsán. Második gondolatom, a KKV-k mellett tör ezzel egyetértek, Emlékeztetem ugyanakkor, hogy az Európai Parlament tavaly nagy többséggel elfogadott a családi vállalkozásokról egy szabályt, vagy javaslatot, és örülnénk, hogyha a tanácskozások során erre is tekintettel lennének, és a családokat a gazdaság fejlődési szempontjából elismernék, mint fontos pillért. Kallász asszony. Miniszter úr, Ön többször hangsúlyozta, hogy a Telekom keret megállapodás az egyik prioritása a holland elnökségnek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a, a tanács egésze nem pont ugyanezt gondolja, és sok tagállam érdekelt a status quo fenntartásában. Hogyan fogja meggyőzni a tagállamokat, amelyek nem akarnak elmozdulni a Telekom ügyben? Köszönjük! Toyer asszony, alelnökünk következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Két Köszönöm, elnök asszony. Kettő kérdése, elnök úr, két kérdésem lenne. Az egyik a digitalizációra vonatkozik. Látjuk, hogy az iparban nagyon sok, nem csak termelés van, hanem nagyon sok szolgáltatás is. Tehát hogyan próbálják ezt a folyamatot majd támogatni, vagyis ezt a 4.0-ás ipart hogyan próbálják támogatni. Látjuk, hogy az Európai Unión belül nemzeti politikákon belül fejlődik ez a szolgáltatási csoport. A második kérdésem a telekommunikációra vonatkozik. Ön a bizottság egy bizottsági javaslatra ö, tett ö, említést. Én, miniszter úr, szeretném elmondani, hogy a parlamentben már támogattuk a ö, távközlési politikákat. Találtunk, nagyon nehezen, de találtunk, ö, találtunk egyességet a tanácssal is. Na már most az egységes digitális belső piacra vonatkozóan önök milyen konkrét konkrét megoldásokat látnak. A barangolási díjakra gondolok itt, amelyek nélkül nem lehet valódi digitalizációt elérni. Európa digitalizációt nem lehet elérni. Nagyon köszönöm, Putikofár. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, sokat beszélünk azokról a dolgokról, amelyeket nem teljesítettünk. Ön ezek között a versenyképességről beszél, legalább 40-szer említette a szót, de ön semmit nem szólt a fenntarthatóságról, egy szót sem ejtett erről, már pedig a parlamentünk döntései alapján ez a második és legalább ugyanolyan fontos pillére dimenziója a gazdaságfejlesztésnek és az iparfejlesztésnek is. Tehát ezből én azt vonom le magamnak tanulságként, hogy ön szerint eh, implicit módon legalábbis a fenntarthatóság kérdésé kezelve van. Én ezt nem így gondolom. Szerintünk a jövő versenyképességének feltétele a jelenbeli fenntarthatóság, és éppen ezért nem csak az energiaintenzív iparágakra kéne odafigyelni, hanem az energia hatékony iparágakra sokkal inkább, amelyek révén megtarthatjuk vezető szerepünket technológiai értelem. Még egy mondatot engedje meg, elnök úr. Érdekelne miniszter úr, hogyan magyarázza azt, hogy Pínának a piacgazdaság státusz elismerése Európa versenyképességét segíteni, javítaná. Andrew Kérjük akkor miniszter úr, hogy válaszoljon a felvetésekre. Dank u, meneer de voorzitter. Mag ik eerst ingaan op wat meneer... Köszönöm, elnök úr. Először Gebrandi úr kérdésére válaszolnék. Gebrandi úr kihangsúlyozta az Energiaunió számára a governance fontosságát, és szerinte a tanács nem elég ambiciózus az Energiaunió kapcsán. Én saját magam is azt tapasztaltam, hogy a tanács igenis ambiciózus az Energiaunió kapcsán, mert a tagállamok nagyon is jól látják, hogy az Energiauniónak milyen nagy a jelentősége Európa jövőbeni jóléte szempontjából, illetve a klímával kapcsolatos ambícióink megvalósításának szempontjából. És aki az, Európa, az Energiauniót fontosnak tartja, az a governance-et is lényegesnek tartja a tanács mindenképpen ezt ezt eh, az álláspontot képviseli. A governance is egy rendkívül fontos eh, kérdés, és a javaslatok, eh, amelyeket majd kidolgoz a bizottság, ezeket hozzá fogjuk segíteni ahhoz, hogy megvalósuljanak. A tanács következtetéset fogadott el, a bizottság iránymutatásokat, és most az iránymutatások alapján megszületnek a jogalkotási javaslatok javaslatok, amelyeket tovább nyomon fogunk követni, és meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan lehet a megfelelő fellépéseket az iránymutatások alapján előkészíteni. Schaffhausen képviselő. Hát lehetnek a legszebb javaslatok is, de természetesen szükséges a finanszírozás. Az Energiaunióhoz is, az űrrel kapcsolatos ambíciókhoz is, a KKV-khoz is. Európában elég sok a finanszírozási lehetőség, de azért vannak korlátok is, rendelkezésre állnak források, és ezeknek a felosztása, elosztása egy fontos fontos politikai feladat, hogy milyen célhoz rendeljünk hozzá forrásokat. Egymás között kell ezt optimálisan megoldani és ahogy a kkv az Energiaunió, az űr kérdés, hogy milyen projektek mennyi forrást kapjanak a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségből, úgyhogy ezeket optimálisan használjuk fel. Ugyanúgy, mint Bütikofer úr, ön is beszélt a Kínához fűződő kapcsolatunkhoz, és különösen fontos ez az acélipar, az európai acélipar szempontjából. Jogos ezt itt megemlíteni, hiszen nagyon sok munkahely függ Európában ettől, és az Európai Bizottság is látja, hogy természetesen az eléggé intenzív iparákhoz tartozik az, az acélipar is, és nagy figyelmet fordítunk erre, egyre nagyobb figyelmet, a holland elnökség azt tervezi, hogy az acéliparról illetve a kínai konkurencia kérdését is felvetti majd február 29-én a versenyképességi tanácson. Ez ott a napi rend egyik fontos témája lesz. Tolja asszony többek között beszélt arról is, hogy az ipar 4.0, az intelligens ipar, ahogyan ezt Hollandiában emlegetni szoktuk, mennyire fontos. Itt arról van szó, hogy digitalizálni kell az ipart, és az ipar digitalizálása a legfontosabb az ipar jövőbeni versenyképessége szempontjából. A digitalizálás az iparágaknak és a szolgáltatásoknak is átételesen nagyon fontos. Különböző európai országok itt Németország, de más országok is nagyon fontos kezdeményezéseket tettek az ipar digitalizációjának az érdekében, és ezt most európai szinten is megkívánjuk vitatni. A holland elnökség számára ez rendkívül fontos, és minket ez nagyon érdekel. Nibler asszony is beszélt azokról a kérdésekről, amelyeket én is felvetettem, a családi vállalkozások, Eh, azt hiszem Németországban egy nagyon szép példája a családi vállalkozásoknak, ahol látjuk, hogy eh, kis családi vállalkozásokból hogyan lettek nagy nemzetközi eh, cégek. De más európai országokban is a családi vállalkozások, a KKV-k nagyon fontos jelentős részét alkotják. A családi vállalkozásokra mindig is odafigyelünk, és természetesen fejegyeztem meg szívem, amit Nibler asszony mondott. Kálasz asszony említette, hogy felvetődött benne az a kérdés, hogy az tagállamok hogyan a tagállamokat hogyan lehetne jobban motiválni arra, hogy pozitívan működjenek együtt az új távközlési keretek kidolgozásában. Az európai országok, a tagállamok szerintem nagyon jól látják azt, hogy a jólétünk, a munkahelyek jövője a, és a digitalizáció a legfontosabbak optimalizálni kell a digitalizációt, létre kell hozni az egységes digitális piacot, és ehhez szükség van a jó új távközlési szabályokra, a távközlési keretek kidolgozására a távközlési ügyekkel foglalkozó tanácsülésen, és ezt meg fogjuk eh, vitatni, hogyan lehet eh, jobban motiválni a tagállamokat, és a bizottság konkrét javaslatokat fog kidolgozni ennek az előmozdítása érdekében a mi elnökségünk alatt is szeretnénk iránymutatást, útmutatást adni, és a bizottság idevágó javaslatokkal fog előállni. Elnök úr, úgy érzem, hogy az Európai Parlament képviselői által elmondottak nagy segítséget, támogatást jelentenek nekünk. A megjegyzéseik nagyon hasznosak, és ez jó alapja lesz a remek együttműködésnek um, az elnökségünk és az Európai Parlament között ezek az eredmények csak akkor lehetnek kielégítőek, hogyha jól együttműködünk. És a holland elnökség mindent megtesz ezen együttműködés érdekében. Én személyesen és teljes szívvel ezen fogok dolgozni, hiszek Európában, hiszek a demokráciában, hiszek az Európai Parlamentben, és önökkel együtt közösen, és az Európai Bizottsággal együtt jó eredményeket szeretnénk elérni. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, szerintem majd a jövőben még három-négy hónapon belül talán ismételten lesz alkalmunk arra, hogy eszmét cseréljünk, ez nagyon érdekes lehetne számunkra. Itt az első találkozásunkkor nem minden kérdésünket tehettük fel, de erre később, később majd még sor kerülhet. Köszönöm a felszólalást, nagyon várjuk a az alapos együttműködést az ön önök elnökségével. Így ígyünk abban, hogy együtt nagy eredményeket tudunk elérni. Köszönöm, elnök úr, mindig itt leszek, hogyha az EP képviselőknek kérdésük van azzal kapcsolatban, hogy mi is, mit is csinálunk éppen részletesen nagyon szívesen válaszolok. Találkozhatunk három-négy hónap múlva, de találkozhatunk az elnökség végén is, hogy megnézzük, hogy vajon sikerült elérnünk azt, amit szerettünk volna, és hogyan is lehet majd később a tanácsban eredményeket elérni. Köszönöm. Four, uh, five on our agenda. Most pedig az ötös napi rendi pontunkra térünk át, a, szintén a tanácsi elnökséggel kapcsolatban. Mr. Sander Decker van itt velünk, aki oktatásért, kultúráért és kutatásért felelős államtitkár. Nagyon örülünk, hogy a holland elnökség újabb képviselőit köszönhetjük körünkben. Tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkár úr! Ön, a, ahogyan megbeszéltük, bemutatja az elnökség prioritásait a kutatás, illetve az innováció területén. És fog egy pár szót szólni az oktatásról is. Persze a mi bizottságunk nem az oktatásért felelős szakbizottság, de a kutatás, az innováció annyira közel vannak az oktatáshoz, hogy bizonyára szükséges lesz majd az oktatásra is kitérni. Ahogyan tudja, mi szakbizottságunk a felelős a Horizon 2020-as programért, és a megbeszéléseink alapján egy körülbelül egy évvel ezelőtt mindent megtartunk annak érdekében, hogy ez a program megfelelő finanszírozást kaphasson, ugyanis kutatás és innováció ra szükség van a versenyképesség, az Európai Unió versenyképességének fenntartása érdekében. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy megtartsuk a kutatáshoz szükséges finanszírozási formákat. Szeretnénk továbbra is ilyen eszmecserét folytatni a tanácssal. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt Decker úr, hogyha tehát felszólalna és bemutatná az elnökség fő prioritásait a következő fél évre vonatkozóan, annak nagyon örülnénk. Köszönöm szépen, Buszek úr. Hölgyeim és uraim, nagyon jó, hogy egy ilyen napon, mint a mai, nagy figyelmet szentelünk az Európa előtt álló nagy kihívásoknak, menekültügy, a külső fenyegetések, az, amire gondolok, és ez is nagyon releváns, és összefügg a gazdasági növekedéssel, a munkahelyekkel is. Amikor kutatásról, innovációról beszélünk, hogy hogyan tudunk egy erős Európát felépíteni, amely képes állni a versenyt a világ más részeivel, akkor ebből a szempontból is ezek a kérdések is nagyon relevánsak, ezek az aktuális kérdések. Európában nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy van-e munkahelyem, aggódnom kell-e a családomért, és az államok felelőssége, hogy a gazdaságot óvják, és hogy tudjuk finanszírozni hosszú távon is az életünket, úgy, ahogy szeretnénk. Akkor talán angolul folytatom. Tisztelt képviselők! Mivel a beszédem is angolul van leírva, és a kérdésekre is inkább angolul tudnok válaszolni. Engedjék meg, hogy áttérjek tehát angol nyelvre. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt az elnök úr személyében az Európai Parlament korábbi elnöke oldalán ülhetek, és hogy meghívtak erre a mai találkozóra. Találkoztam múlt hónapban az itt karácsonyi meghívására már egyszer önökkel informálisan, a parlament azt is ünnepelhette, hogy a lett és a luxemburgi elnökséggel sikeres volt az együttműködése 2015-ben, de azóta már 2016-ot írunk, és most Hollandián a sor, hogy önökkel együttműködjön. Ahogy önök is tudják, valószínűleg Hollandia egy folyó delta körül fekszik, és az ország nagy része a tengerszint alatt van, történelmi idők óta küzdünk a vízzel szemben. Ebből a küzdelemből nagyon sok tapasztalat és gát és satorna nőtt ki, és annak a tudása, hogy hogyan lehet földet szerezni, elhódítani a tengertől, de bármennyire diverzis a holland megközelítés ilyen értelemben, a fő cél az, hogy kiszorítsuk a vizet. vizet. Ezt csak együtt tudtuk és tudjuk megtenni, és erre külön holland szó van, a polder fejezi ki ezt a küzdelmet. A polderek nem csak azt jelentik, hogy földet szerzünk, hanem a polder modell nálunk a politika csinálás konszenzus alapú megközelítését is kifejezi és Hollandia egyes területei a legurbanizáltabb térségei Európának. Mi hiszünk abban, hogy az együttműködés ereje révén eh, nyíltabb társadalmat lehet teremteni, és száraz lábbal evickélhetünk ki a macsárból. A tudományra ugyanez érvényes. A legjobb tudás, tudomány, innováció és infrastruktúra mind akkor jön létre, hogyha együttműködésben jön létre. Európában technológiai, digitális átállás zajlik, de társadalmi változások is zajlanak, és a kutatás, innováció létfontosságú, hogyha ezeket a problémákat kezelni akarjuk. A tudományra szükség van a megoldásokhoz, orvosi tudományokra, ugyanúgy, mint mérnöki tudományokra. Mint jogalkotók, önöknek nekünk is fontos szerepünk lehet abban, hogy a tudománynak teret adjunk, ezért is tekinti a holland elnökség ezt az egyik prioritásának. A tagállamokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy többet költsenek a kutatásra, fejlesztésre. Mert az ilyen beruházások révén fog fejlődni a gazdaság, születnek új munkahelyek, és a társadalmi problémákat is könnyebb akkor megoldani, hogyha ezek működnek. És ilyen értelemben Éler úr a 2020-as programról írott jelentése nagyon fontos mérföldkő, a Horizont 2020-as program egyszerűsödése is az ön nevéhez is fűződik, maradjon meg ugyanilyen ambíciózus, a növekedés egyszerűvé tétele legyen továbbra is jelmondata. A, a hetedik kutatási program keretén belül értékelnünk kell a tudomány szerepét, hogy mennyi többlet hozzáadott értéket termel az innováció új technológia euróban kifejezve. Én büszke vagyok a hetedik keretprogramra, amit egyébként a, az erő, a növényi energia területén Hollandia vezet, a kutatási programot Hollandia koordinálja. A tiszta energia termelés, a Plan I, az E-terv vagyis a tiszta energia generálásra irányul, ami azt jelenti, hogy akinek gazdasága van, kisebb gazdasága, az maga is előállíthat elektromos áramot. De ez a modell csak akkor valósul meg, hogyha szoros az együttműködés, amit már sokszor mondtam, a kutatás és fejlesztés területén, és a legjobb koponyákat gyűjti egy helyre, persze ugyanilyen fontos az investorok, a pénz mozgósítása, és ezt nem, nem feltétlenül kevesebb, hanem mindenképpen jobb szabályozással lehet elérni. A szabályozásnak lépés kell tartani a technológia fejlődésével, és ekkor fog megfelelni ennek a célnak, a kutatás, fejlesztés, ösztönzési céljának. A jogi keretek Átalakításához azonban nyitottságra van szükség, az innováció támogatására. Hollandiában pozitív tapasztalatunk van az úgynevezett zöld megállapodásokkal, a Green Deal-ekkel, amelyek általában három évre szóló önkéntes megegyezések a kormány és egyes szervezetek, gyakran NGO-k között. Ezeknek az a célja, hogy a kutatás útjában álló jogi korlátokat lebontsák. Egyes konkrét témák kapcsán, például a parti szélenergia eh, hasznosítása érdekében sok ilyen Green Deal született és nagyon hatékonyan működött, és szerintünk ezt más területekre is ki érdemes terjeszteni, egészségügyi dílekre, város, city dílekre lenne szükség, megállapodásokra, megegyezésekre, mindig-mindig az innováció mentén. Örülünk, hogy a bizottság is ilyen díl szemléletű, és együttműködést szeretne ösztönözni. Ebben önökre is számítunk. De a több befektetés, a jobb szabályozás még mindig nem elég. Új tudásra van szükség. És az új tudás hasznosítására. Hozzáférhetővé kell tenni az új felismeréseket. Ez tehát a harmadik prioritásunk, hogy kinyissuk, megnyissuk a tudomány világát, és gyorsabbá tegyük az alapkutatás gyakorlati felhasználását. Mit értünk ez alatt, és miért fontos ez számunkra? 2014-ben az ebola válságra adott válaszadást nagyban gátolta a hozzáférés hiánya a legfrissebb kutatási eredményekhez. És külön nyomást kell gyakorolni a, a, a tudományos folyóiratok publikájúrója, hogy, hogy ösztönözzék az ebola kapcsán születő írások és új tudás hozzáférhetővé tételét, és amint ez megtörtént, egyből hatékonyabb lett a válaszadás. Tehát a tudományos eredmények mozgósítására negatív és pozitív példa is az ebola válság, ennek a tanulságát más területeken is meg kellene fontolni. Nyílt hozzáférésre, nyílt tudományra van tehát szükség, az innováció ösztönzésére mindenhol, az innovatív megoldások ösztönzésére minden ágazatban. Állami pénzzel meg lehet támogatni a kutatás, de a legfrissebb, legújabb eredmények általában e, kis laborokban születnek, és jó lenne, hogy ezeket az eredményeket gyorsan lehetne nyilvánossá, ismerté tenni, felhasználni, alkalmazni mindenki javára. A legfrissebb metodológiákat e, e, hozzáférhetővé kell tenni például a, a, a kis vállalkozások, kis beruházók számára. Mindez oda tartozik tehát a tudományos együttműködés területéhez. És maguk a kutatók nem is tudják a saját eredményeiket általában hasznosítani. Szükség van tehát az, a gyakorlati szakemberekre, a pénz mobilizálására, az együttműködésre a versenyszféra és a kutatás között. Ha nyílt a hozzáférés a, tudat, a tudomány eredményeihez, akkor Európának esélye lehet arra, hogy versenyképesebb legyen. Hölgyeim és uraim, én meggyőződéses híve vagyok a megosztott tudásnak, az innovációt ösztönző klímának, és ezen a területen a beruházások ösztönzésének. Itt még az országhatárok is sajnos még mindig gyakran útban állnak, a legjobb tudományos eredmények gyakran nemzetközi összefogásban születnek, amikor egy-egy ország legjobbjai összefognak, és ez, hagy emlékeztessek a Polder modellre, hogy hatalmas feladatoknál, amikor el kell hódítanunk területeket mondjuk a víztől, vagy a jövőtől, akkor együttműködés révén lehetséges csak ez. Very much, uh, Minister of State. Köszönöm szépen, miniszter úr, Sander Decker úr köszönöm a bevezető előadását, megjegyzéseit. Elkezdjük az eszmecserét. Kérem a frakciók képviselőit, hogy először ők szóljanak hozzá. Éler úr a néppárt frakció, néppárti frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, államtitkár úr, a holland elnökség, mint e, látjuk, nagyon felkészült, és nagy várakozások kövezik az önök elnökségét. Néhány rövid kérdésem lenne. Először is e, elég nagy támogatást kapott a bizottság javaslata, miszerint az innováció és a kutatás kérdését a Horizon 2020-hoz e, kell kapcsolni, hozzákapcsolni. kapcsolni Kérdezném, hogy mi várható az önök elnökségétől ezzel kapcsolatban. Azután itt van a költségvetés. Itt a parlamentben ez a polderezés, az együttműködés, kicsit arra korlátozódik, hogy megpróbálják a különböző kívánságokat visszaszorítani, különösen a kutatás innovációs projektek kapcsán. És most az MFF felülvizsgálata kapcsán önöknek szándéke ez az, hogy újra feltőkésítik ezeket a programokat, hiszen a parlament és a tanács között folytak tárgyalások már erről. Azután megint csak a szándékaikra szeretnék rákérdezni egy másik kérdés kapcsán. Hollandia tökéletesen megfelelne ennek, hogy a strukturális alapok és a Horizont 2020 kapcsolá, összekapcsolását előre vigyék. Itt már volt gyümölcsöző együttműködés, eszmecsere, mind a strukturális alapokról, mind a Horizon 2020 felhasználásáról, ugye szó lehet a most futó programok kapcsán. De hol legyenek a prioritások? Az MFF felülvizsgálata nem csak pénzről szól, hanem lehet, hogy bizonyos kérdéseket, programokat más prioritási kategóriába kell átsorolni, és azután a beruházásokra nagyobb hangsúlyt kell tenni, nagyobb hangsúlyt kell kapjanak a beruházások, és a kiadások, a kiadások csökkentése területén is. Lehet, hogy át kell kalibrálni több kérdést majd az MFF felülvizsgálata során. Köszönöm. Következő hozzászóló szocialisták és demokraták frakció nevében Múdi asszony. Köszönöm. Köszönöm azt, amit mondott az együttműködésről a bevezetőben illetve arról, hogy eh, milyen hatásokat eredményezett a eh, sok víz eh, az önök országában, a sok árvíz. Hát ez az én régiómban, Somersetben is nagyon jellemző, ahol tavaly volt ilyen árvíz válsághelyzet. Ilyen szempontból is megtanultuk, hogy milyen fontos az együttműködés. Lehet, hogy megismétlek néhány dolgot abból, amit a kollégám csak az, éppen az előbb mondott teljesen egyetértek azzal, hogy mennyire fontosak a beruházások, különösen a Horizont 2020 kapcsán a következő években ugye a növekedés, munkahelyteremtés szempontjából minden szakaszban az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, a termékek piacra vételek kapcsán is nagyon sok beruházásra van szükség. Ön beszélt a szabályok egyszerűsítéséről is, és arról, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a Horizon 2020-ban lévő pénzeket megnöveljék, és megfelelő egyensúlyt tudjunk teremteni és emellett legyen pénz kutatási támogatásokra, visszanemtérítendő támogatásokra is. Említette az intelligens jogalkotás, hát ettől én már eléggé ideges szoktam lenni, amikor ezt újra és újra halljuk. Most Párizs után tudjuk, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk a klímaváltozás kapcsán, és ezért alapvetően fontos az, hogy beruházzunk a klímaváltozás hatásainak az enyhítésébe, hiszen tanúi vagyunk annak, ami történik. Szeretném meghallgatni az ön válaszát. Az MFF felülvizsgálat, Horizont 2020 félidős felülvizsgálatának a kérdéséről is. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Következő hozzászól az ALDE frakció képviseletében. Van helyzen asszony. Köszönöm, elnök úr. Ismét kihasználom a lehetőséget, hogy hollandul szólhatok hozzá. Deker úr, elég sokat foglalkozott az Open Access és az Open Science kérdéseivel, ezt támogatom, és még az Open Innovation-t is hozzátenném ehhez. Hollandiában elég sok tapasztalatunk van erről. Ezen a területen azonban, egy területen azonban még van lemaradásunk is a világ többi részéhez képest, és Sajnos látnunk kell azt is, hogy lemaradtunk, és bár a Horizont 2020 kapcsán megpróbálunk erőfeszítéseket tenni, hogy felzárkozzunk a élen haladókhoz, a pelotonhoz, de mi szeretnénk az élcsapathoz felzárkódni, ezekhez bekerülni, hogy Európában az élen haladjunk és nyerjünk. Több kollega is említette, hogy nem az, innová- az innováció nem öncélú, hanem tudást, az alap ismereteket úgy kell becsatornázni, hogy abból aztán gazdasági növekedés jöjjön ki, és az Open Access-t ebből a célból kell erőltetnünk. És a klímapolitiká kapcsán is a leadershipre van szükség. Igen, a nyílt, nyitott innováció fontos a munkahelyteremtés szempontjából is. Köszönöm, hogy az elnök Putikhofer úr kap szót a zöldek képviseletében. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy amit Éler kollega mondott, a finanszírozásról, a kutatás finanszírozásáról. Ez nem csak a kollega vagy az ő frakciójának a véleménye, hanem azt hiszem, hogy a szakbizottságban mindenki egyetért. És valamennyien szeretnénk ezt nyomatékosítani, tehát azt, hogy elvárjuk, hogy az, amit az előadásában elmondott, az így meg is valósuljon. Másodszorban szeretnék felvetni egy másik kérdést is. A kutatási témákra vonatkozóan. Azt hallottam, hogy Elvédes biztos, aki a kutatási portfólió felelőse, egy programot fog bemutatni a dekarbonizációs tárgyi kutatásokra vonatkozóan következő hónapokban készül ez el, és én már nagyon várom. Úgy gondolom, hogy Párizs után, a sikeres Párizsi konferencia után, most valószínűleg valamennyiünknek arra van szüksége, hogy a kutatással kapcsolatos megközelítést átalakítsuk. Ugyan Párizsban nagyon sok mindenről volt szó, amivel foglalkoznunk kell, de nem csak olyan dolog ez, mint hogy leveszünk valamit a szupermarketből, a polcról, és az készen ott van, nem, nagyon sok kutatásra van szükség, és az ágazatok közötti úgynevezett transformációs kutatás, a kutatási eredmények más területen történő átalakítás utáni felhasználása is nagyon fontos. Köszönöm. Barbara Kappel asszony következik az ENF frakció képviseletében. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Dekes államtitkár úrnak is, amit elmondott. A holland elnökség ahogyan a kollégától, a gazdasági minisztértől is az előbb hallottuk, a növekedési területekre koncentrál, ahol munkahelyteremtés valósulhat meg, és ez kapcsolódik az innováció is. Az elnökség a kapcsán ön a tudomány és az oktatás felelőse is, és ezek is nagyon fontosak a munkahelyteremtés a növekedés szempontjából is. Ön is említette, hogy a kutatás és az innováció finanszírozását biztosító instrumentumokkal kívánnak kiemelten foglalkozni, és biztatják a tagállamokat arra, hogy többet ruházzanak be a kutatásba, az innovációba. Hát ez nagyon fontos az Európa 2020 céljainak az elérése szempontjából is. Tudjuk, hogy több tagállam nagyon messze van még a 3%-tól, és őket kell ösztönözni erre. Ez pozitív dolog. De a kutatás és a fejlesztés fejlesztés finanszírozása kapcsán fontos lépéseket kell megtenni. A hetedik kutatási keretprogram kiértékelését említette, valamint a midterm review-t, a Horizon 2020 fél, időközi félidős áttekintését felülvizsgált. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, élvezi ön, élvezik önök ehhez a parlament támogatását. Tudjuk, hogy mik a problémák, esetleg szükség van források átcsoportosítására, és a, vissza kell térni a realitások talajára a review kapcsán is. A tudományos eredmények ehhez való hozzáférés, és milyen fontos. Ön az ebola válságot hozta fel példaként, hogy több életet lehetett volna megmenteni, hogyha hozzáférhetők a kutatási eredmények. És a nagy kutatási projektekre akarnak önök koncentrálni. Ez különösen érdekel engem, mert ezzel a szakbizottságunk konkrétan is foglalkozik. Az ITER projekt. Ebben a fél évben mit kívánnak tenni? Ez a mi szakbizottságunkat és a parlament más szakbizottságait is különösen érdekli, tehát érdekelne elmondani erről a véleményét. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Toja asszony, ez elnök, az felelnökünk. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon nagyra értékeltem azokat az ötleteket, kezdeményezéseket, amelyekről beszámolt, és amelyeknek az a céljuk, hogy a nagy befektetéseket az kutatás területén jobban koordinálják itt Európán belül. Reméljük, hogy a költségvetésben megmaradnak majd ezek a kutatási befektetések. Kettő pontot szeretnék kiemelni, ez egyik a forrásokra vonatkozik. Ön azt említette, hogy a kutatások rendkívül fontosak. Fontosak, ugyanis innovációt állítanak elő, az innováció pedig valóban hiányzik jelenleg még a kutatásból, hiányzik a megfelelő tőkepiac, hiányzik az egyetem, egyetemeknek a megfelelő finanszírozása, így lehetne előrébb jutni, valamint az eredményeknek a felhasználásában is vannak még hiányosságok. Az open access ez nem szabad, hogy luxus legyen. Nem szabad, hogy az új kutatások ne jussanak semmire, vagyis ne legyenek elérhetőek, és ne lehessen őket mindenki által felhasználni. Ezekre a pontokra szeretnék kitérni, ugyanis a bizottság nem mindig ilyen. Egy pici második pont pedig, hogy amikor erről beszélünk, akkor nem szabad elfelejteni, hogy Európán belül a fiatal kutatók a mi finanszírozási politikánk miatt nem nem jól, finansz, nem, jól, nem megfelelő finanszírozást kapnak. Tehát szeretnénk a holdra jutni, azonban még mindig itt vagyunk a Földön, és nem okos megoldások miatt van ez így. Köszönöm, képviselőasszony. Márten kollégának adom meg a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Decker úr, egy olyan szektorról szeretnék beszélni, amely nagyon ö, fontos termékeket gyárt, és több száz millió eurót termel. Ez a kutatás, a fejlesztés. A fejlesztésben nagyon sok KKV van, amelyek az új technológiával foglalkoznak, és amelyek érdekesek Európa számára a kutatás, és illetve az innováció területén. Ez egy olyan ágazat, amelyet a kihalás fenyeget. Itt az acéliparról szeretnék ismételten beszélni. Sajnálom, hogy megint erről beszélek. Kamp úr, miniszter úr egyáltalán nem válaszolt a kérdésemre. Talán nem érti, hogy milyen eh, időről beszélek itt, sürgősségi időről, ugyanis olyan ágazatról van szó, az acélipar valóban, eh, az acélipart valóban az eltűnés fenyegeti. Ön azt mondta az előbb, hogy eh, fel kell zárkozni. Így van, fel kell zárkozni, de nem szabad, hogy a már meglévő dolgokat eltüntessük. Úgyhogy ismételten feltenném a kérdést. A holland elnökség ebben a szemeszterben mit akar tenni, hogyan akar leszámolni a tisztességtelen versennyel, a ki kínai tisztességtelen versenyen. Ez vészhelyzet, vészhelyzet, vagyis napokról beszélünk itt. Thank you very much, colleague. Any other request? Köszönöm, van -e esetleg más felszólaló? Szeretne valaki még felszólalni? Úgy látom, hogy nem. Úgyhogy akkor megadom a szót önnek, kérem, hogy válaszoljon, tegyen megjegyzéseket az elhangzottakhoz. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket, hozzászólásokat, nagyon jó táptalajat jelentenek a további gondolkodásra. Ellen úr érdekes pontot vetett fel, azt kérdezte, hogy a Horizont 2020 és a strukturális alapok között hogyan lehetne nagyobb szinergiát előállítani, megteremteni. Erről más megjegyzés, más hozzászólás is szólt. Szinergia a különböző európai eszközök között, ez tehát a kérdés, ez a téma, amely már jó ideje napirenden van. Szerintem ez nem véletlen, nem véletlen, ugyanis az innováció a szinergiákból tud profitálni. Szerintem az FP7-es értékelés, amely majd a következő hat hónapnak a témája lesz, majd rámutat arra, hogy a strukturális alapok, illetve a Horizont 2020 hogyan is kapcsolódnak össze. Amikor elkezdtünk beszélni a szétosztásról, ugye az alapok a kutatási innovációs alapok szétosztásáról, akkor elismerem, hogy vannak Európának olyan részei, amelyek lemaradásban vannak. Szerintem, hogyha a horizont 2020-as kritériumokat megfordítjuk, az eredményt hozna. Nem hiszem, hogy ez a megoldás be kell látnunk, hogy okos megoldásokra van szükség. A strukturális alapoknak támogatniuk kell ezeket az országokat, ezeket a tagállamokat is. Az egyetemi kampuszokat, a kutatási központokat, ugyanis ezeknek a ezeknek a segítségével lehet a hiányosságokkal, lemaradásokkal elszámolni. Eller úr, kitért egy másik témára is, méghozzá a finanszírozás kérdésére. Mm, a prioritásaink területén, ugye elmondhatjuk, hogy a Horizont 2020 az már egy jól kiegyenlített program. A, el kell érnünk, hogy a finanszírozás eléggé rugalmas legyen, és megoldja a pénzügyi problémákat az FC-ről is hallottunk. Időközben arra jutottunk, hogy adjunk egy esélyt az FC-nek. Monitoroznunk kell ennek a megvalósítását méghozzá nagyon alaposan, és reméljük, hogy az innováció, a kutatás is forráshoz jut ebből. Hogyha újraosztjuk a forrásokat, akkor nagyon figyelmesnek, óvatosnak kell lennünk a jövőben. Egy másik pontra is kitértünk, az okosabb jogszabályozás a környezetvédelem szempontjából, a fenntartható um, források szempontjából. Szerintem ez szintén olyan téma, amelyre képviselő úr is kitért. Érdekes megnézni azt, hogy a kutatás hogyan segítheti valóban a megoldások megtalálását, hogyan lehet a kutatásokkal megoldást eszközölni. A kutatás, az innováció, az ipar nem csak probléma vagy fenyegetés, hanem a megoldás részei is lehetnek, például az okosabb jogszabályozáson keresztül. Hadd mondjak egy példát, hogyha a hulladékszabályozást megnézzük, látjuk, hogy bizonyos hulladékfajtákat lehet ö, takarmányként is használni. Ez az európai jogszabályozásban nem volt lehető, erre nem volt lehetőség. Csak nem olyan régiben javították ki ezt a hiányosságot. Itt is azt látjuk, hogy az okosabb jogszabályozás az innovációt kombinálhatja a fenntarthatóbb bolygó létrehozásával. Szerintem tehát ezek olyan kihívások, amelyekre a kutatás, a tudomány megoldást hozhat. A képviselőasszony kitért egy olyan témára, amely igen közel áll a szívemhez ez az Open Access. Valóban azt hiszem, hiszek abban, hogy Európa, Európának nagyon jó a hírneve a kutatás és az innováció területén. Európába nagyon sok tehetséges ember érkezik a kutatás és az innováció miatt, és azért, mert a Horizont 2020 az egyik legnagyobb innovációs kutatási program az egész világon. Na de hogyan is tudunk ezekből a programokból jól profitálni. A, az a nagy frusztrációm, hogy a kutatásból, a tudásból, az adatokból nem mindig tudunk profitálni, ugyanis ezek védve vannak, nem elérhetőek. Úgyhogy fel kell zárkóznunk. Fel kell zárkóznunk. A Niva asszony azt kérdezte, hogy erre hogyan is lehet lehetőséget teremteni. Eszmecserére van szükség, meg kell néznünk, hogy a tudományos hatás, hatása az milyen egy-egy bizonyos cikknek, tehát ha egy cikk megjelenik egy neves szaklapban, akkor ennek milyen hatása van a tudományra. Milyen hatást vált ki egy-egy tudományos anyag a gyakorlatban? Tejász asszony hozzászólása, hölesával is nagyon, nagyon egyetértek, ugyanis a kutatást használnunk kell. Ugye azt nézzük, hogy milyen hatása van a tudománynak, a tudásnak milyen hatása van, akkor az openness rögtön elő is kerül, hogyan lehet nyitottabbá tenni az adatokat, a tudást. Sokat kell még tennünk ezen a területen, jó lenne, hogyha Európa a legnagyobb kutatási programjával ambiciózus sztenderdeket állítana fel az Open Access területén. A kutatásért felelős biztos nagyon ambiciózus az Open Access területén, támogatni fogjuk őt, remélem, hogy önök is támogatni fogják. Elő kell járnunk, nem pedig hátul kell kullognunk ezen a területen. Vannak olyan kezdeményezések, ahol az erősségeinket kombinálhatjuk. Hogyha eszmecserét folytatunk a nagy vállalatokkal, és azzal, hogy a vállalatok hogyan tudják a bizniszmodelljüket átalakítani. Például, hogy ne kelljen bizonyos előfizetésekért fizetni, tehát itt átalakításra van szükség. Nagy a különbség, hogyha egy egyetem beszél egy-egy vállalattal, vagy hogyha az összes egyetem, az összes tagállam. Hollandia például nagy előrelépéseket tudott magáinak az elmúlt, tudott magáinak az elmúlt években. Hogyha európai szinten összeállunk, akkor annak nagy lehet az eredménye nagy standardeket kell előírnunk az Open Access területén, és ennek a napirend fontos pontjának kell lennie, így el tudjuk érni azt, hogy a nagy vállalatok átgondolják az üzleti modelljüket. Kapál asszony feltett egy kérdést a Horizont 2020 finanszírozásáról. A finanszírozásról már ejtettem pár szót. Véleményem szerint, hogyha az ITER-ről beszélünk, akkor láthatjuk, hogy ez egy fontos, nagy készségeket átölelő program, amelynek a célja a fenntartható energiaforrások előállítása. A tanács támogatja az ITER programot, több forrást szeretne biztosítani erre a programra, mint a múltban. Új problémák, új fejlemények vannak, és ezekre majd mi is nagy hangsúlyt fogunk fektetni, figyelni fogunk ezekre. Toja asszony, volt a következő hozzászólás. Szerintem az a bürokrácia kérdése olyan téma, amelyel foglalkoznunk kell, egyszerűs, egyszerűbbé kell tennünk a szabályokat, hogy a kutatáshoz megfelelő finanszírozást tudjunk biztosítani. Nem csak a kormányokat kell buzdítani a befektetésre, hanem az egyetemeket is, a kutatóközpontokat is, valamint a vállalatokat is. Így tudjuk a bürokráciával kapcsolatos szabályok, e, el, el, így tudunk elérni azt, hogy a bürokráciával kapcsolatos szabályozás ne legyen akadálya a kutatásnak. Az acélipar a következő témánk. Márten úr az acélipáról beszélt, ez veszélyes terep, ugyanis nem vagyok szakértője az acéliparnak, de itt van az a válasz, amelyet a kollégám hagyott itt, úgyhogy fel tudom olvasni. Az elnökség szerint az acélipar területén Jankovszka asszony megfelelő kezdeményezéseket tesz az a nagy energia felhasználású iparral kapcsolatban február 15-én magas szintű magas szintű ülésre fog sor kerülni, pont mint november 9-én, és a mostani mostani piaci feltételeket így meg tudjuk majd vizsgálni, főleg a nagy energiafelhasználású ágazatokban. Nagyon köszönöm. Márten úr, nem tudom, hogy boldog-e vagy nem, hiszen most választ kapott, nem tudom, hogy elégedette. Röviden válaszolnék. Szerintem az Európai Unió szerepe itt a fontos. Ugye az a, az a lényeg, hogy az elnökség együttműködést hozzon létre, de itt veszély van, ugyanis több százezer munkahely szűnhet meg. Arra gondolok azokra az emberekre, akik talán most, akik talán most figyelnek minket, hallgatnak minket, hogyha ezt a választ újra, hogyha ezt a kérdést újra felteszem, akkor egyértelmű, hogy az ön válasza nem volt megfelelő. Európa szerintem nem értette meg azt, hogy itt vészhelyzet van, úgyhogy nem szabad krokodilkönnyeket, krokodilkönnyeket hullatni. Remélem, hogy nem, de előfordulhat, hogy borzasztó helyzettel állunk szemben. Nagyon köszönöm, tisztelt államtitkár úr, Delkár úr, nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, hogy felszólalt, köszönöm a konklúzióit. Hadd mondjam el így végezetül, hogy nagyon várjuk az együttműködést az önök elnökségével ezeken a fontos területeken, mint a kutatás vagy az innováció illetve az oktatás, az oktatással nem a mi szakbizottságunk foglalkozik, de az innovációt nagy figyelemmel fogjuk követni, és készen állunk az együttműködésre. Köszönjük, hogy itt volt és időt szakított ránk. Uh, well, probably um, one minute break. Most akkor egy perc szünet következik. One minute break. Ja, natuurlijk. Hát Welcome to Commissioner Kanyeta. I am very... Üdvözlöm Kanyeta biztos úr. Örülök, hogy ismét találkozunk. Kiválóak a kapcsolataink. A 2015-ös Párizsi klímakonferenciáról kérjük, hogy tájékoztasson minket, ahol nagy áttörés született. Elmondanám, nyilván már én is ott voltam, de nem vagyok annyira aktív ezen a területen, mint biztos úr. Tehát hagyd mondjak el annyit, hogy, hogy miben is áll az ön, illetve az Európai Unió célja, erőfeszítése hosszú távon klímaügyben. Nyilván abban, hogy az országok összefogjanak, ez egy nyilvánvaló cél, és nem csak itt a két fokos felmelegedés az egyetlen célszám, másfél is sok, és nagyszerű, hogy az Európai Uniónak sikerült a klímaváltozással kapcsolatos tudatosságot most napirendre tűznie, és nem csak alkalmazkodunk talán a jövőben a megváltoztathatatlanhoz, hanem megpróbálunk megelőzni dolgokat, bármennyire költséges is ez. Nagyon fontosak ezek a tárgyalások. A megállapodásnak vannak gyenge pontjai, és tudnunk kell, hogy a jövő szempontjából hogyan kell föllépni ezek ellenére, vagy ezek miatt. Biztos úr, ezért kérem, hogy akkor először adjon nekünk egy áttekintést, ha kérhetem, a tárgyalásokról, az elért eredményekről, és a saját jövő képéről. Parancsoljon, biztos úr. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a képviselőket. Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek. Köszönöm a meghívás, boldog új évet kívánok mindenkinek. Történelmi áttörés született Párizsban múlt hónapban, sok éves erőfeszítés, előkészítés után leg, jogi értelemben vehető nemzetközi összefogás született a globális felmelegedés lelassítására és a klímahatások mérséklésére. És a multilaterizmus győzött, amelyet persze az ENSZ rendszere már régóta előírt volna számunkra, de most először vált valósággá. A felmelegedés megfordíthatatlan folyamat, tehát az egyetlen fellépés vele szemben a megelőzése, lassítás. A párizsi megalapodás kapcsán engedjék meg, hogy az önök bizottságának is, a parlamentnek is megköszönjem a támogatást, amelyet a COP21 előkészítése során kaptunk önöktől. A francia elnökség kiválóan bonyolította le a konferenciát. A COP21 erősen fogalmaz, és a klímaváltozást a nemzetközi együttműködés egyik fő pillérévé teszi, és a francia elnök a fejlődő országok széleskörű koalícióját is bejelentette, és ennek eredményeképpen ambíciózus, mégis realisztikus céljaink vannak, amelyet az Európai Unióban követhetünk. Három fő eleme van ennek, közös a cél, közös az ambíció, és közös a stratégia és a szolidaritás. Van egy szolidaritási csomag. Ezekről egyenként is szólnék. Mi a globális ambíció? A kormányok először kötöttek jogilag kötelező megállapodást hosszú távú együttműködésről, annak érdekében, hogy a két fokos felmelegedés ö, ö, ne érjük el az évszázad végéig, és ehhez a globális kibocsátásokat nagyon gyorsan és radikálisan csökkenteni kell, és a üvegház hatású gázok klímasemlegességét kell elérni, tehát ezeket ki kell iktatni, hogy klímasemleges legyen a termelés. Tisztelt képviselők, a cél tehát egyértelmű, az investorok, a vállalkozások, a politikusok, az országok egyértelműen hitet tettek a tiszta energia mellett. A globális ambíció tehát abban áll, és most realisztikusan is kell fogalmaznunk, hogy az 1987-es megalapodás, amely 2000 egy százig szóló célokat fogalmaz meg, végre realitás. Több mint 90%-át a globális kibocsátásoknak az üvegházhatású gázok teszik ki, és 38 ország csatlakozott valaha a Kyoto jegyzőkönyvhöz. A Párizsi megállapodás most ezt kiterjeszti, ezt az együttműködést. Következő mondani való. A párizsi tárgyaló felek tehát hosszú távú célokban egyeztek, meg tudtuk Párizs előtt már, hogy nem leszünk, még es, még az eddigi erőfeszítések nem elegendőek a kétfokos cél eléréséhez, ezért radikális együttműködési mechanizmusra van szükség, amely az országok rendszeres tárgyalását irányozza elő. A és a legfrissebb tudományos eredményeket magában foglaló elkötelezettséget kell mindenkinek vállalni. Öt év múlva értékelni fogjuk az elért eredményeket, és új kötelezettségvállalások válhatók. Jelenleg facilitáló tárgyalások zajlanak, hogy hogyan lehet majd 2023-ban az első nagy értékelést megejteni. Összevethető kompatibilis rendszerek képítését kell addig elkezdeni. Minden ország saját érdeke, hogy a megfelelő intézkedéseket megtegye, de a Párizsi megalapodásban a tagállamok jogilag elkötelezték magukat, hogy otthon korlát korlátozó intézkedések fogalmatosítanak az emissziós célok elérésé érdekében közös kereten belül, és mindenki tudhatja majd, hogy a másik ország milyen intézkedéseket hoz. Ezek fenntarthatóak, és maga a megállapodás is fenntarthatónak mutatkozik. A partnereknek részt kell venni egy magas szintű együttműködésben, és az Európai Uniónak itt fontos vezető szerepe lehet a fejlődő országok vonatkozásában. A 100 mm, millió dolláros elvárás évente a fejlődő országoktól komoly kérés, ugyanakkor az önkéntesség elvét is fenntartottuk, és a dél-dél közötti együttműködésnek sokkal nagyobb jelentősége lesz, mint eddig volt. A szolidaritási csomag arról szól, hogy hogyan lehet ezeknek az országoknak adaptálódniuk a varsói mechanizmus céljaihoz, és az együttműködés kiterjed a sürgőségi fellépésekre is, és európai ajánlások alapján tisztelt képviselők, most, hogy e, sikerült ezt a megállapodást megkötni, nagyon sok munkánk adódik ebből. Ezt le kell fordítani a gyakorlat nyelvére. Az EU e, saját érdeke ez. Az első lépéseket már megtettük a párizsi e, emissziós célok elérése érdekében 2030-ig az Európai Uniónak megvan az emisszió kereskedelmi stratégiája. Idén az első fél évben a bizottság konkrét nemzeti és kötelező célokat fog megfogalmazni azon országok számára is, amelyek eddig nem vettek részt a rendszerben, és ide értjük például a saját hazámmal Andalúziát is az erdőhasználat kapcsán, és az energia rendszerek szénhatékonyabb működtetése is a célok között szerepel. 2016-ban már saját kezdeményezésünk is lesz az energiaügyi átállásra vonatkozóan. Felül fogjuk vizsgálni az energiaügyi irányelveket, és az EU szinten az EU csomag, energia csomag részén belül a fenntartható bioenergiáknak új szerepet szánunk, és ezzel a versenyképességünket és a, a növekedési potenciálunkat is reméljük fejleszteni. A, közlekedési ágazatra közleményt adtunk ki, amely megfogalmazódik egy új keret megalapodás víziója a párizsi célokkal összhangban. A nemzetközi lendülethez arra szükség van, hogy az EU-n belül is a párizsi vállalásokat mi példaszerűen kövessük, és ezzel a partnereinket is rávegyük arra, hogy 2020-ig, ideértve az ICAO rendszert is átálljanak. A COP21-es konferencia eredményeit márciusban a bizottság átfogan értelmeli, tanácsi határozat is születik majd az Európai Unióra vonatkozóan, amint ezek érettek, a parlament tájékoztatást kap, és a párizsi megállapodások végrehajtásához továbbra is várom az együttműködésüket. Uh, for your speech at the beginning of our discussion. Köszönöm, biztos úr. Az első hozzászóló a frakciók képviseletében a néppárt nevében Reil kollega. parancsoljam. Köszönöm. Köszönöm az előadást, az információt, köszönöm a szót. Elnök úr, önnek és minden kollégáinak természetesen boldog új élet kívánok, és jó együttműködést. Rátérve a témánkra, Párizs eredménye érdekes, nyilván előrelépés, és a különbség az ahhoz képest, amit a bizottság akart, hogy nem kötelező az, amiben megállapodtak, hanem csak célokban állt, született meg megállapodás, amit a tagállamok azután e, saját maguk e, tudnak e, figyelembe venni az eljárások során, és kérek felvilágosítást, mert valamit itt nagyon nehezen értek. A bizottság első lépésben miért arra koncentrál, hogy azok a célok, amelyeket itt Európában kitőztünk, amelyek messzire mutató ambiciózus célok, most ezektől a céloktól miért akarunk eltávolodni? Például a bizottság illetve hogy a bizottság miért kíván eh, még a korábban megállapított célok fölé is menni az energia célok kapcsán. Most azt olvasom, hogy tovább egyre felfelé tolna a bizottság ezeket az értékeket. Miért kellene 2016-ban megint csak új, eh, magasabb értékeket előírnunk? Nem lenne okosabb, eh, hogyha legalábbis itt Európában arra figyelnénk oda, hogy minden tagállam be is tudja tartani az ígéreteit. Tehát azt vizsgáljuk, hogy a, a bizottság azt ellenőrizze, hogy a megállapodásokat betartják-e a tagállamok. Nem ez kellene, hogy legyen az első lépés. Tehát először mindenki végezze el a házi feladatát, még mielőtt új feladatokat tűznénk ki. Egyébként egyre több problémát fognak jelenteni az újra és újabb, egyre ambiciózus, ambiciózusabb célok a gazdasági követelményekkel is összhangba kell ezeket hozni, hiszen a bizottságnak az is célja, hogy az európai ipar a gazdaság tovább nőjön, de hát hogyha egyre egyre besvágyóbb környezetvédelmi célokat tűzünk ki, akkor ezt nem tudom, hogy sikerülne. Most pedig a szocialisták és demokraták képviseletében Danika képviselő. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni a biztos úrnak, hogy eljött, és legébbakat kívánom neki az új évben. Néhány kérdést hagy tegyek fel. Készül majd egy jelentés arról, hogy milyen fejlesztési, fejlődési modelleket akarunk támogatni az energia területén. Itt sok a kihívás, hiszen a megújuló energiák kapcsán egy backup megoldásra van szükség. Ugye amikor nem süt a nap, vagy nem foly a szél, akkor a megújulók mellé kell valami backup technológia. Azután itt van a szén kérdése. Erről most semmit nem hallottunk, és szükség lenne arra, hogy a bizottság kialakítson egy álláspontot a szén kérdéséről is, a tiszta energia kapcsán. Ugye sokat beszélünk a clean coal-ról, és Romániában nálunk született egy válasz, illetve egy kérdésünkre az Európai Bizottság azt válaszolta, hogy igazából ez, ez a clean coal, ez nem kívánatos technológia. Pedig Németországban sok ilyen projekt létezik. Ez tehát nem világos. A technológiai semlegesség kérdése kapcsán is sok az anomália. Például Belgiumban itt azt halljuk, hogy Belgiumban elég sok energiát állítanak elő, napenergiát, és keveset szél, és a szél energia aránya kisebb, hát ez nem tűnik logikusnak, fordítva kellene lenni, hát mennyit süt a nap Belgiumban, viszont szélből rengeteg van, tehát itt inkább a a szélenergia kellene, hogy előtérbe kerüljön. És ha megnézzük a gyártókat, az első ötben a világon egyetlen egy európai sincs. Ez is azt jelzi, hogy nincs víziónk Európában a megújulókról, és ezt korrigálni kell. Ugye beszélünk a célokról, az elektromos autó elterjesztéséről, stb. De hogyha azt halljuk, hogy készül egy irányelve aminek az lenne a célja, hogy végre történjen valami a villamos, az elektromos autó töltőállomások kapcsán, vagy az akkuk kapcsán, hogyan lehet összönözni a gyártókat a fejlesztésre. A buszoknál is erre lenne szükség. Nézzük meg például Rómában vagy Milánóban, hogy milyen a közlekedési helyzet. Nagy szükség lenne elektromos buszokra is, és demonstrálni kellene tudni, hogy döntő lépést tudunk tenni a széndiokszid eh, kibocsátás csökkentése kapcsán is, eh, demonstrálnunk kellene, hogy igenis megvan az akarat, ugyanúgy, mint a megújulók eh, növelése kapcsán. Ez a 20%-os cél a megújulóknál, hát ez bizonyítani kellene, hogy ezt tényleg komolyan gondoljuk, és el is fogjuk érni még 8% hiányzik 2020-ig a 20%-os cél eléréséhez, és szinte lehetetlen lesz ezt így teljesíteni. Hogyan tudja Hollandia meggyőzni a partnereket arról, hogy meg lehet, vagy el kellene érni ezeket a célokat? Talán Olaszország is ezen az úton haladhat tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig, most pedig Marias képviselő következik az ECR frakció képviseletében. Köszönöm. Én is mindenek előtt boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek az itt ülők közül, egészséget, sok örömet az új évben. Rátérve most tárgyalt kérdésre. Nem biztos úr, ezek nagyon fontos kérdések, de még rengeteg a tennivalónk. És természetesen kötelező intézkedésekre lenne szükség. Van itt még egy kérdés, amiről túl keveset beszéltünk, vagy talán egyáltalán nem is említettük még meg. Párizsban szó volt a klímamenekültekről is. Teljesen világos, hogy ennek kapcsán is nagyon nagy kihívásokkal kell szembenéznünk, hiszen romlik a helyzet a felmelegedés miatt, és teljesen egyértelmű, hogy az éghajlatnak vannak olyan új jelenségei, ami nagyon sok problémát okoz. Ezért a klíma változás elő menekülők, a klíma menekültek kérdésével is foglalkozni kell, mert ez egy rendkívül fontos kérdés, és az is marad. Itt van azután az energiaszegénység kérdése, ami szintén hatalmas probléma. Beszélünk különböző energiaforrásokról, hagyományos energiaordozókról, megújuló energiákról, szél, napenergiáról, stb. De e, az a fontos, hogy a lakosság tényleg e, azután meg is tudja vásárolni a villamos energiát. E, és van egy másik nagy probléma, az adókhoz köthetően az villamosáram, az ásványalaj, a gáz nagyon magas áfával adózik. És um, ezért ilyen nagy az energiaszegénység Görögországban, mert nem, sokan egyszerűen nem tudják megvásárolni az energiát, nem tudnak fűteni, mert túl drága az energia, túl magas áfa miatt is ezért például fát égetnek el, bármit, amit találnak, elégetnek az emberek, csak hogy fűteni tudjanak és természetesen ez borzasztó nagy levegőszennyezést okoz, emiatt azután egyre nagyobb a smog, nem csak Aténban már, hanem nagyon sok más helyen is Görögországban, ami nagyon veszélyezteti az emberek egészségét. Még egy kérdésem lenne. Szeptember 23-án írtam ennek egy levelet, és kérdeztem, hogy a trojka működésével kapcsolatban mit várhatunk a bizottságtól? A például az áramra kivetett adó áfa kapcsán, hiszen szükség lenne a csökkentésére. Lamiában például Termopül mellett nagy fontos történelmi vidéken van ez a város, és annyira nagy a smog, hogy tegnap gyakorlatilag már le kellett állítani a közlekedést, de Aténban, Tesszalonikiben, Lamiában, más régióban is és ez a helyzet, és ezzel foglalkoznunk kell, mert a trojka írta elő ezt a nagyon magas adót, jövedéki adót az energiára és áfát. Itt nulla áfára lenne szükség a fűtőolaj esetében, a villamosenergia és a földgáz esetében is nullás áfakulcsot akarunk. És foglalkozni kell önnek is ezzel, mert Görögországban rendkívül fontos, hogy az emberek ne szembesüljenek még egyszer egy olyan kemény télel, amikor nem tudnak fűteni. Köszönöm szépen. Most pedig a zöldek képviseletében Bütikoffer kollégáé a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, köszönöm ennek az előadást. Rajl úr megkérdezte, hogy a bizottság óvatosan miért mozdul el a ambiciózusabb célok felé. Én erre azt válaszolnám, hogy valóban, hogyha nem csak a jó irányba akarnánk tovább lépni, hanem megfelelő nagy sebességgel akarnánk tovább lépni, és nagy eltökéltséggel, akkor a legfejlettebb EU-s tagállamok számára nem az évszázad végére kellene a dekarbonizációs célt kiírni, hanem már 2040-ben ezt kellene teljesíteniük a legfejlettebb országoknak. Nem meggyőző az a megközelítés, hogy azt mondjuk, hogy hát lassan induljunk, és aztán megígérjük, hogy majd valamikor jövőben jönnek az ambiciózusabb lépések ez igenis az a jó megközelítés vagy módszer, hogyha már most ma ambiciózusak vagyunk. És ez a, az ambiciózus célkitűzés hasznos lesz a gazdaság számára, mert technológiai vezetők leszünk, új munkahelyek születnek, és ez lesz a szilárd alapja a jövőbeni versenyképességünknek. Persze nem szabad hibákat elkövetni, például azt, hogy a fosszilis energia kapcsán, ugye már most is olyan smogot tapasztalunk, amiről az előbb is hallottunk, tehát nehogy olcsóbbá tegyük a fosszilis energiát. Az európai politika csinálók egyik célja az kellene, hogy legyen, hogy fokozatosan kivezetik a fosszilis energiát, mégpedig minél nagyobb ütemben, minél gyorsabban és azután a másik alapvető politikai célkitűzés az kellene, hogy legyen, hogy hozzuk létre, vagy alakítsuk át a pénzügyi szektort olyan módon, hogy ez is segítsen a szükséges energiaátállás megvalósításában a nagyobb energiahatékonyság és a megújuló energiák felé. Köszönöm szépen! López Permero asszony a GUE képviseletében. Señor komisár. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Bizonyára tudja, hogy a GUE nem örül úgy, mint ahogy a kormányok és az Európai Unió örült a COP21-en megszületett egyességnek. Globális egyesség ez, amelyre szükség van a klímaváltozás elleni harchoz, azonban a célok, a kibocsátási célok nem elégségesek. Az, hogy a hőmérséklet emelkedést nek a növekedését limitálták, az nem sokkal jobb előre lépés, mint amit Kopenhágában sikerült elérni. A másfél fokos növekedés jó lett volna, de ugyan ezzel a másfél fokos növekedéssel is sok ország veszélybe kerül. Három pontra szeretném felhívni a figyelmüket, valamelyikről már beszéltünk, de szerintem jó lenne ezeket újra és újra kiemelni. Legelőször is nincsenek szankciók. Nincsenek szankciók, hogyha valamelyik ország nem tartja be a vállalásait, akkor nem részesül szankciókban itt a kibocsátásra gondolok, a piaci mechanizmusokra. Nincs igazából kötelező érvényű cél, hiszen nincs szakció, szankció. Hogyan tart megtartjuk az, az iparosodott és a nem iparosodott országok közötti különbséget. Az a kérdés merül fel bennem, hogy a bizottság vajon mit is, mit is támogat, ugyanis evidens, hogy vannak különbségek a gazdaságunk között, amely ugye a dömpinget támogatja, például a TTIP-et, és másrészt ott van a liberalizáció, olyan ágazatok liberalizációja, mint például a közlekedés és a klímaváltozás elleni harc. A következő pont az a kompenzációs alapnak a működése. Már elhangzott, hogy a kompenzációs alap nem felel meg a céloknak. Van valami, ami nem is igazából érthető, vagyis, hogyha valaki nem tartja be a felelősség vállalását, akkor mi történik? Nem kérjük azt a tagállamoktól, hogy ugye multinacionális vállalatok ellen harcoljanak? Egy utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy miért nem beszélt a szakszervezeti konferenciáról, miért nem találkozott velük, ha bár a COP21-en többször is kérté, kértek öntől találkozott a szakszervezetek, szükség lenne a szakszervezetekre a fenntartható társadalomra való átálláshoz. Nagyon köszönöm, képviselő asszony, ez volt tehát az első kérdéskör a frakciók feltették a kérdéseiket, most pedig szeretnénk megkérni a biztos urat, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök úr, köszönöm képviselő urak, asszonyok, akik kérdéseket tettek fel. Legelőször is Roy úr kérdésére szeretnék válaszolni. Nagyon egyetértek vele, ugyanis a bizottságnak az első és legfontosabb szerepe valóban az, hogy a jelenlegi kötelezettségvállalásokat, szabályozásokat betartsa. Van, vannak a 20-20-as vállalásaink a kibocsátásokkal, az energiával kapcsolatban. Ez igen egyértelmű. Tehát az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy betartjuk, alkalmazzuk az előírásokat, a jogszabályokat el kell érnünk azt, hogy minden tagállam haladjon, előrelépéseket hajtson végre. Így tudjuk csak elérni a kollektív, közös céljainkat. Ez egyértelmű. A 20-20-as céljainknak betartása érdekében is meg kell tennünk ezt tehát a már meglévő jogszabályokat be kell tartatnunk. Én, mint biztos, minden hónapban elmondhatom, hogy minden minden ágazatban nyitok kötelezettségszegési eljárásokat, hogy az energia hatékonyság valóban megvalósulhasson két dolgot teszünk. Először is találkozunk a tagállamokkal, megbeszéljük velük, hogy hol vannak a problémák, hogyan lehetne a célokat betartani, és hogyha nagyon sok változást kell eszközölni, akkor beindul a kötelezettségszegési eljárás is tehát így tudjuk a mostani jogszabályozást betartatni. A második pont az ambícióinkat meg fogjuk erősíteni az energiahatékonyság területén. Mit is teszünk most? Most, ahogy előkészítjük a munkát az új irány elvek tekintetében. Először is hatástanulmányokat végzünk, megnézzük, hogy milyen gazdasági hatásokkal jár a munkánk. Így tudunk szakpolitikákat kidolgozni. Mindig, amikor energiát spórolunk, ha gázt spórolunk, az, az alapvető fontosságú az energia biztonság szempontjából. Hogyha megváltoztatjuk egy országnak, vagy egy városnak a, a világítását, akkor ezen nagyon sokat tudunk spórolni. Ezt a szakpolitikát támogatjuk. Tehát, hogy ez egy win-win szakpolitika, mindenki profitálhat belőle. Jó ez az európai ipar számára az megújuló energiaforrásokkal az Európai Unió piacvezető lehet a megújuló energiaforrások, illetve az energiahatékonyság területén. Az energiahatékonyság területén még sok javulásra, előrelépésre van szükség. A teljesítményünket meg kell erősítenünk. Jelenleg nem elegendő az energiahatékonyságunk már most sokat spórolunk, spórolnak az állampolgárok, és mindez jó lehetőséget kínál az ipar számára. Doyle úr, hogyha lát, megnézi, hogy milyen országos vállalások kal jelentek meg az országok a Párizsi konferencián, akkor láthatja, hogy a kibocsátási céljainkat úgy tudjuk elérni, hogyha a megújuló energiaforrásoknak a fejlesztésére tesszük a hangsúlyt. A Nemzetközi eh, Energiaügynökség szerint az a befektetési szint, amelyre szükség van az országos eh, nemzeti kötelezettségvállások megvalósításához, ahhoz még 2030-ig 3,3 eh, trillió euróra van szükség. Ez a 3,5 trilliós összegnek a nagy része az hatékonyság, illetve a megülő energiaforrások területén szükséges. A kiotói jegyzőkönyv után is megértettük, hogy arra van szükség, hogy a szavakat meg, megvalósítsuk. Párizsba már úgy mentünk, hogy 187 ország már bemutatta az energiavállalásait, és ezeket a megvalósítását felgyorsította. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie ezen a területen, éppen ezért az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogszabályainkat átgondoljuk, megújítjuk, annak érdekében, hogy az Európai Unió megtarthassa ezen a területen a vezető szerepét. ez az energiafelhasználás csökkentése egyrészt erőfeszítés, másrészt pedig hatalmas lehetőség. Mika úr megjegyzésével kapcsolatban természetesen a hagyományos energiát, a tiszta energiát, illetve a megújuló energiát is együtt használjuk. A dekarbonizációnak a folyamata egy gazdaság számára az ugye 2100-ra fog megvalósulni. Ez egy lassú folyamat. Az Európai Unióban most 40%-os kibocsátásunk van, vagyis az energiamixünknek 27%-a az megújuló energiaforrásokból származik. Hogyan tudjuk az energiamixünket átalakítani? A megfelelő változásokat meg kell valósítanunk a piacon az interkonnektálással, és meg kell találnunk azokat a módokat, amelyekkel a megújuló energiaforrások jobban megjelenhetnek a piacon. Ez nagy kihívás, ugyanis a piacon már kialakult elektromos áramfelhasználási szokásaink vannak, most pedig olyan piacra kell átállnunk, ahol is neki a saját energiáját előállítja, és három-öt szolgáltató között meg kell találni az egyensúlyt, és el kell érni azt, hogy a megfelelő energiamix jöhessen. Persze szükségünk van backup energiára. Az energia megújuló energiásoknak a felhasználását fel kell gyorsítani, és valóban szükségünk van a backup energiára is. 2030-ig szükségünk van a, a, a gázra, és sok gáz használ a, az Európai Unió. Egyértelmű, hogy hogy továbbra is az innováció fejlesztését kell támogatnunk. Éppen ezért innovációs stratégiánk van, amelyet a többi biztossal való egyeztetés után hozunk létre, ugyanis így tudjuk az átállást segíteni a régi energiákról az új energiákra a jövőben, és így tudjuk a megfelelő kapacitásokat kialakítani, ugyanis a nagy probléma az a megújuló energiaforrások területén, ugye nincs nap, vagy nincs szél, de ezen kívül nincs megfelelő kapacitásunk, nem tudjuk megfelelően tárolni az energiát, de vannak már előretörések, előretörések áttörések ezen a, a területen. Az egyik biztos kollégám ugye a dekarbonizációval kapcsolatban a közlekedés területén igen átfogó megoldást javasol az e-mobility-re nagy figyelmet, szent, nagy figyelmet helyezünk, ugyanis itt tudjuk az új épületeknél elő elérni azt, hogy, hogy azok energiahatékonyak legyenek az összes tagállamban, 2020-as um, utáni, 2020 utáni um, mobilitási stratégiánkban, és meg kell vizsgálnunk, hogy um, ez hogyan lehet továbbra is prioritás. Marias képviselő, Párizs utáni időszakról tett fel kérdést. Párizsban megtaláltuk azokat az alapvető eszközöket, amelyekre a jövőben is szükségünk van. Jö, hosszú távú célokat gyűz, tűztünk ki, öt évente át fogjuk nézni az elért célokat, a transzparenciát, átláthatóságot itt tudjuk elő egy tudjuk elérni, a 21 után pedig még sok problémát kell megoldanunk, ellenőrzés, hogyan szervezzük meg ezt a teljes rendszert, még sok munka vár ránk. Párizson kívül is, Párizson kívül is ott van mondjuk a, a többi ö, téma, ahol még előrehaladást kell elérnünk, vagyis még sok munka vár ránk. A hozzászólásokban a magas energiák kérdése is előjött. Vannak olyan országok, amelyekben nagyon magasak az energiaárak, ez azért van, mert bizonyos országokban az meg, a megújuló energiákra nagy állami támogatás igényelhető, és így ezt a többi energiára kivetett magas árra lehet, lehet finanszírozni, ezért vannak természetes országban magas árak. Az új energiáknak a bevezetését nem, bevezetése nem szabad, hogy többi energia árának növekedésével járjon. Ami a szél, illetve a, a ami a szélenergiát illeti, az már 80%-kal kevesebbe kerül, mint pár évvel ezelőtt. A szél, illetve a napenergiát, tehát már az EU-s tagállamok jobban támogatják, mint régen. Az energia előállításának ára, tehát attól is függ, hogy az egyes országokban hogyan határozzák meg az energia árat a kiskereskedelmi piacon. Vannak olyan energiaárak, amelyek kétszeresükre, háromszorosukra nőttek. Na már most ennek az lehet az oka, hogy sok az adó, nagyok az adók, és vannak olyan elemek az energia árában, amelyeket függetlenek Na de a versenyképességet az Európai Unión belül ez is, ez is fenyegeti, úgyhogy a piacon olyan elemeket javasolunk, amelyekkel meg lehet, meg lehet szüntetni a központilag kialakított energiaárakat, Igaz, hogy sok adó van, az energia árakra magas adók vannak kivetve. Mindenkinek be kell fizetnie a villanyszámláját minden hónapban, úgyhogy nagyon egyszerű ezeken az árakon változtatni, de nem szabad elfelejteni, hogy az egész iparnak a versenyképessége itt a, van itt veszélyben. Persze vannak más elemek is világszerte. Mutikoffer úr azt mondta, hogy jó, hogyha ambiciózusak vagyunk, ez így van, mindig ambiciózus célokat tűlünk ki magunk elé, akárhol is megújtva energiával találkozunk. Az európai ipar valóban több partnerrel dolgozik együtt, és így próbálunk versenyképesek lenni. Másrésztről pedig az ambíciókat úgy lehet nagyobbá tenni, hogyha figyelünk arra, hogy az iparunkat, ne, iparunk fejlődését ne akadályozza semmi. A hatástanulmányok valóban fontosak, komolyan vesszük ezeket, a lehető legambiciózusabbak vagyunk, a lehető legrugalmasabbak, úgy, hogy ne ártsunk az EU-s versenyképességnek. Az Európai Parlament is segít nekünk ebben. A smog problémájára is kitért az egyik felszólaló. Természetesen itt ugye a dekarbonizációs fázisban vagyunk. Az első dolog az az, hogy a foszilis energiahordozóknak búcsút intsünk. A backup kapacitás hoz, nem tudunk áttérni egyik napról a másikra a teljes megújuló energiás, energia felhasználása, Még kell foszilis energiahordozókat is használnunk, de a foszilis energiahordozóknak az állami támogatását megvonhatjuk idővel. Itt az előbb az egyik felszólaló azt mondta, hogy ő nem osztozik ebben a nagy örömittasságban, én sem vagyok örömittas. Több év óta próbálunk univerzális egyességre jutni a klímaváltozás területén. Sok bukást tudhatunk magunk mögött Kyoto után. Kiotóban szankciót, kötelező érvényű, szankció, kötelező érvényű vállalásokat alkottak, na de hát csak 38 ország. Vagyis a teljes kibocsátóságnak csak a 12%-át adó országok ratifikálták a, a kiotói egyezményt, ebből 28 EU-s tagáll, tagállam. Vagyis a klímaváltozásra kiotónak nem volt igazán hatása mi is a minő, milyen minőségi változást hoz Párizs, a Párizsi Egyezmény. 194 ország az ENSZ kereszt egyezményén belül önkényes, önkéntes alapon vállaltak kötelezettséget. Ön azt mondja, hogy ez egy bukás, de hogyha nem tettünk volna semmit, ha semmit nem tettünk volna le az asztalra, az lett volna igazából a, a bukás a szakértők szerint, ugyanis így nőtt volna a hőmérsékletemelkedés az egész világon, és 3,8 vagy egészen 4,5 fokos növekedést értünk volna el a hőmérséklet tekintetében az év a század végéig. Most három, három foknál járunk, ez, ez már jó, ugyanis a csökkenés itt a, itt a tendencia. Persze nem annyira vagyunk, nem annyira csökken a hőmérséklet emelkedése, mint amennyire kellene. De aminek örülnünk kell, az az egyetemesség, ugyanis minden ország az energiahatékonyságot figyelembe vévő politikákat alakít ki, az erdőírtást megakadályozzák az országok. Tehát egyfajta mozgást, mozgalmat látunk, olyan mozgást, amely az egész világra kiterjed. Ez az egyik pont. Ugye nem elég, nem elég ez a mozgás, többre van szükségünk, és éppen ezért a mechanizmusnak az értelmében öt évente ellenőrizzük azt, hogy az országok hogyan is tartották be a saját vállalásaikat. Megnézzük, hogy az ambícióinkat hogyan lehet még magasabbra tenni. Tehát szankciók nincsenek, de vannak ilyen célok ilyen kötelező célok. Kiotóban nem voltak kötelező, igazán kötelező célok, most viszont vannak olyan eszközök, amelyekkel csökkenthetjük a kibocsátásokat. Lehet, hogy nem elégséges módon, de mégiscsak csökkentjük a kibocsátásokat. Éppen e, eddig nem volt, nem volt egyetemes egyesség, csak a kankuni döntés. Most azonban van egy egyetemes nemzetközi egyezményünk vajon az országok fejlődnek-e? Hát az a rendszer, amelyet most kialakítottunk, abban van egy ö, olyan cél, amely az összes ö, országra vonatkozik. Az országok önkéntes alapon döntenek arról, hogy mit is kell tenniük, de a növekedést, senk, a fejlődést senki nem korlátozza. Önkéntes alapon mennek a döntések, a finanszírozási együttműködési mechanizmusoknak köszönhetően pedig az országok hatékonyabban tudják felhasználni a kevesebb bekerülő és tisztább energiát, éppen ezért van ez a 100 milliárd dolláros alap, amely folyamatosan fog nőni. Na már most, nem szeretnék túl hamar győzelmet kiáltani, de ez egy kötelező érvényű egyesség, amely nagy lépést jelent a klímaváltozás elleni harcban. Ez egy hosszú távú politika, a következő generációknak is alakítaniuk kell ezt a politikát, ez egy, nem, egy, nem egy rövid távú politika, nem arról van, nem, egy, nem olyan ez, mint egy repülőtér, vagy egy, vagy egy autóút, itt az energiamixet állandóan alakítani kell politikai cselekvéssel, támogatni kell a megújuló energiaforrást, az energiahatékonyságot. Nagyon hosszú távú politika ez. A bizottság a jogszabályozásokban mindig figyelembe fogja venni, és tiszteletben fogja tartani a kibocsátás csökkentése vonatkozó célját, és minden egyes szakpolitikánkban megteszünk mindent annak érdekében, hogy ez a kibocsátási cél megvalósuljon. Párizsban komoly lépést értünk el a kibocsátás célok területén, és így mindent, minden jogszabályzást meg tudunk valósítani. Gazdaságilag is szolidárisak ezek a célok, ugyanis az elmúlt öt évben támogattuk a klímaváltozás elleni harcot, és ennek a harcnak az 53%-a az EU-ból származott, vagyis jó szolidaritási politikákat alkalmazunk. Köszönjük szépen, hogy spanyolul beszélt, mert egy kicsit lassabban beszélt így. Következő felszólalóink. Blanco López kapszót. Muchas gracias. Seguiré hablando en español. Quisiera unirme a las felicitaciones. Köszönöm szépen a szót. Gratulálok önnek és az Európai Unió szerepéhez a COP21 során, és a francia kormány is dicséretet érdemel a párizsi megállapodás sok jó gondolatot magában foglal. 130-nál is több ország kötelezte magát a redukciós célok, elkötelezte magát célok mellett, és a két, illetve másfél fokos felmelegedési célon belül mozgunk. Először sikerült olyan rendszert felépíteni, amely egy energia modellre is hivatkozik, a megújuló energiaforrásokra. Megújuló energiaforrások nélkül lehetetlen a hőmérséklet emelkedését két foknál megállítani. A parlamentunk utóbbi plenáris ülésén egy kvótát fogadott el a megújuló energiákra vonatkozóan, és ez 30 százalék. Itt az ideje, hogy akkor most átlépjünk a tettek mezejére. Az Európai Unió szerepe a megújuló energiaforrások tekintetében jelentős. Ezért az Európai Bizottságnak ambíciózus célokat kell megfogalmaznia, és vállalnia kell azt a szerepet, amelyel a parlament felruházta. Benito Zsilvágra kap szót. Eh, señor comisario. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, biztos úr. A helyzet válságos és sürgősségi fellépést igényel. Civilizációnk került válság helyzetbe, és ezért nem lehetünk eh, lusták. A mostani megállapodás sem teljesen kielégítő. De azért vannak benne eredmények, és az Európai Bizottság eh, nak is azért vannak eszközök most már a kezében, bírósági eljárásokat kezdeményezhet, de ezzel együtt is gyakorlatilag az EU és a bizottság szerepe különösen még mindig jelentéktelen. Valóbi, valódi változásokra lenne szükség, nem ilyen formális látszólagosakra. Biztos úr, mi lenne, hogyha itt egyszer a globális következményeket is belekalkulálnánk a számításba? Szerintem a bizottság, a biztos úr nem ment eléggé messze el, és egy kicsit öntetszelgő ez a megállapodás, ez az eredménynek mondott megállapodás. Az ugandai bányászat kérdésének elhallgatása csak egy példa erre. Könnyedtel, biztos úr. Ide la gente, muchas gracias. Uh, Köszönöm szépen. Kérem, spanyolul beszéljenek. Ez a biztos úrnak nagyon jól jönne. Gratulálok a megállapodáshoz. Szerintem a lehetőségekhez mérten és a vártnál is jobb lett az megállapodás, tehát ezt meg kell becsülnünk. Hazámban sajnos ellentétes trendek érvényesülnek. Egyre kevésbé felelünk meg a vállalásainknak klímaváltozási energiamix szempontból. Jó, hogy nemzetközi szinten azért vannak ambíciók. És nagyra becsülöm és támogatom, amit biztos úr tett és tesz, hogy vállalja, hogy világszerte vezető szerepet szán a kutatásnak, innovációnak. Ön beszélt az energiatárolásról. Nem tudom, hogy az innováció stratégián belül lesz-e erről a témáról is fejezet. Párizsban arról is megállapodás született, hogy a, a jelenlegi nemzeti erőforrásokat és ezek felhasználását jobban össze kéne foglalni, fogni. Ön mit ért a szigorú feltételek alatt, amikor a földgáz kitermelésre vonatkozóan ezekről beszél? Köszönjük, asszonyom. Manka úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, egyetértek önnel abban, hogy a klímaváltozásról szóló megállapodás önmagában nem elég. Komoly feladataink fakadnak ebből. Nagyon rövid idő alatt ki kell fejlesztenünk azokat az eszközöket, intézkedéseket, amelyek magunkat is képessé tesznek a célok elérésére. Nekem eh, lenne itt egy javaslatom, nem hangzott el, az az intézkedés, hogy a harmadik országokat arra kell sokkal erősebben ösztönözni, hogy védjék a saját környezetüket, és ezzel persze az Európára nehezedő konkurencia és szociális dömping nyomást is enyhítsék. A kínai acél dömpingről szólva, Kínában ugye acél többlet van, háromszor annyit is tudnának nekünk exportálni, mint amennyire szükségünk van, fele áron, mint ahogy Európában azt előállítjuk, sőt a 80-as évek árainál olcsóban. A kínaiak csökkentették az importadót, és a kínai valuta jelenleg leértékelődött, nagyon könny, olcsó. Most kéne a bizottságnak lépni. és a gazdaság más aspektusait is megfogni. Az európai vállalkozásokat olyan versenynek teszik ki, amelynek képtelenek megfelelni. Kínában óriási környezetszennyezés mellett állítják elő az olcsó acélt. A Monti csoport a saját forrásokról beszél várjuk azt a tervet, amely a saját forrásokat úgy fogalmazza meg, hogy, és a római szerződéseket úgy módosítja, hogy a saját források közé besorolja a harmadikok országokból származó importtermékek megadóztatását, az szerint, hogy ezek mennyi környezet és klímakárosítást okoznak a globálisan a világnak ha így állítanak elő egy terméket, akkor azon legyen vad adómérték, és akkor így igazságot teszünk az európai és a kínai ö, ö, igazságtalan és egyenlőtlen verseny ügyében, és a környezetnek is jót teszünk. Jó lenne, hogyha biztos úr megfontolná ezt az összefüggést. A tanács persze tudom, hogy nem fog ebben megállapodni, mint hogy ez mindig így szokott lenni, mert eleve nem kedvelik a saját forrásokat, mint gondolatot. Köszönöm, biztos úr. Én is nagyra értékelem a párizsi munkát. Azonban szeretnék egy talán kicsit túl messzire vevő, vívő hozzászólást eszközölni. Szerintem fontos a politikáinkból Párizs után kiemelni a koherencia az összefogás elejét. Európában vannak beavatkozások, amelyek erre-arra mennek, legyen szó itt energiáról, vagy klímapolitikáról, a kohéziónak az elejét erejét ki kell emelni, illetve a koherencia erejét is, ugyanis a kutatásnak, kutatásnak az eredményeit a klímaváltozás elleni harcra lehetne használni, vagyis koherenciára van szükség, illetve hogyha pénzt adnánk harmadik ország, anyagoknak, amelyeknek erre szükségük van, akkor ez talán jó lenne. Na de a bio üzemanyagokról szóló irányelvbe ezt nem vettük bele. A mi szakbizottságunknak sem volt meg a megfelelő bátorsága. Az utolsó pont pedig, ugye a klíma menekültekről beszélünk, illetve a, a földek változásáról klíma szempontból, Na de van olyan is, hogy ö, ugye földharácsolás, grabbing, na de hát ezzel kapcsolatban mindenki csak szemet húny, nem foglalkozik vele ö, megfelelően, pedig erre is, ö, erre is szükség lenne. Így lehetne a koherencia erejét kiemelni az energia, a klíma területén a harmadik országokkal együtt. Mr. Antonio Tajani, the Vice President. Köszönöm. Tajáni úr, alelnök úr, tisztelt biztos úr, először is szeretném kiemelni, hogy milyen nagy munkát is végeztek a klímaváltozás elleni harcban. Kellett már egy egyetemes egyezmény klímaváltozás területén a vállalatok egyedül nem tudták volna elvinni ezt a nagy terhet, ugyanis versenyképességük így csökkent volna. Ez pedig a versenyképességüknek, versenyképességünknek az útjába állt volna. Na de ez az egyezmény hogyan fogja támogatni az európai vállalatok versenyképességét? Európának kell, hogy a legambi- Európa kell, hogy a legambiciózusabb régió maradjon klíma szempontból. Feltettek a kollégáim kérdéseket, ön is azt mondta, hogy ambiciózusak vagyunk, de a bizottság nem szabad, hogy elfelejtse, hogy a GDP 20%-a 2020 előtt a reálgazdaságból kell, hogy származzon. Ez fontos, hogyan lehet ezt a célkitűzést összehozni a környezeti ipari célkitűzéssel. Harmadik pont pedig, ön szerint Kína, India, az Egyesült Államok hogyan fogják az erőfeszítéseiket megvalósítani? A következő években valóban lesznek ellenőrzések, Na de ez a méltányos helyzet fontos az európai vállalatok számára, hogyha Brazília, India, Kína, az Egyesült Államok nagy növekedés közepette nem teszik ugyanazt, mint az európai vállalatok, akkor ez az európai gazdaság versenyképességének csökkentéséhez vezethet. Éppen ezért fontos az ellenőrzés. Éppen ezért nézni, fontos megnézni hogy mit tesznek a vállalkozások. Köszönöm szépen, kollégák. Türmes úr kap szót. Tisztelt biztos úr, üdvözlöm! Ami az ipari vonatkozást illeti nagyszerű, amit a szocialisták mondtak, én jártam az Eurofair AGM-en három évvel ezelőtt, és elmondtam ott, ha önök komolyan veszik, amit mondanak, akkor be is merik, hogy nem az európai klímapolitika a gond, a probléma abban áll, hogy ha a kínai gazdaság egyszer lelassul, és az óriási kínai kapacitások, amelyek eddig a kínai piacra termeltek, majd ezután a világ számára hozzáférhetőek lesznek. Ezt három évvel ezelőtt már mondtam, és három évet elvesztegettünk, pedig ez itt a fő baja az acéliparnak is, a dömping, a szociális dömping, és egyetértek a jelentésben foglaltakkal, átment a plenárison, hogy azt az eszközt kell alkalmaznunk, ami ott megfogalmazódik. Ezzel együtt Párizs valóban fontos ö, mérföldkő. 195 nemzet és az Európai Unió egyeztek meg. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az energiahatékonyságot támogató, megújuló energiákat támogató technológiák, az okos hálózatok, okos kábelek, a eszközök, az elektronikus, a hidrogénautók, a villamosok, vonatok piaca megnyílik, fel fog, ki fog hirtelen tágulni ez a piac, és akkor ebből az a kérdés adódik, hogy ki fejleszti ezeket a technológiákat leginkább, kik a legjobbak, a világ legjobbjai ezekben a témákban? Európa. Tehát itt van a pillanat, ahol ki lehet békíteni a régi harcos szempontokat, teremtsük meg a látható élénk belső piacot, eh, ahol az ipari termelők, termelőink innoválhatnak, és alakítsunk egy exportstratégiát, és eh, úgy vélem és remélem, hogy már az Abu Dhabi találkozó jövő héten eh, egy kicsit majd ezt fogja szolgálni. Tehát teljes egyetértek biztos úr az ön értékelésével. Ez egy ipar politikai együttműködés feltételez, és ha ezt elrontjuk, akkor óriási vétkünk van. Ami az adóra vonatkozó megjegyzést illeti, Németország, Dánia megadóztatja az energiahasználókat, és ezt átpumpálja ezt a pénzt a nyugdíj alapokba. Ez Dánia sikertörténete, de Németország sikertörténete is. Tehát egyszerre oldjuk meg a zöld adóztatást, az innovációt, és közben a munkaerő ára csökken. Ezért versenyképes Németország és Dánia. És most oda megyünk Németországba és Dániába, azt mondjuk nekik, hogy ne adóztassátok tovább az energia használókat. Ez nagyon ellene menne annak, amit eddig elértük. Önnek biztosként igaza van abban, hogy a földgáz az USA-ban sokkal drágább volt, mint Európában, de Európában eh, azóta nagyon megemelkedett, USA-ban lecsökkent, de most már Európában is csökken a gáz ára, a belső piac révén és az elektromos energia ára Skandináviában már olcsóbb, mint Pennsylvániában. Tehát már nem igaz feltétlenül, hogy az, a német energiaintenzív ö, ipar annyira versenyképes lenne. illetve igaz ez, mert alacsonyabbak az energiaárak Németországban, mint Lengyelországban, vagy az Egyesült Királyságban, pedig, vagy pont miért mi megadóztattuk az energiahasználatot. Tehát így hat jól az adó, illetve az összekötöttség a globális célok érdekében. És ez még az iparnak is jó. Jobb áron termel. Kérem, fejezze be, Tülmes úr. Nagyszerű. Köszönöm. Következő felszólalónk. Kumpula Natriasszony. From, from Scandinavia, <laughs> from Finland. Uh, and I, so much has been talking... Finn vagyok. Mert sokan beszéltek a nagy képről. Én most uh, a szabadságomról hozok néhány emléket. Minusz 20 fok volt Helsinki-ben, és lapföldön is 5000 megawattot kellett importálni, annyira nagyon hideg volt, sajnos a szélkerekek nem működtek, és a napelemek sem segítettek, de a megújulókon azért nagyon dolgozunk, és sok ház alapul erre. A biogazdaság, és azt hiszem, hogy jó úton halad, erről nem sokat beszéltünk. Persze, a belső piacra szükség van, az északi sarka svédekkel együtt, ott együttműködünk, és amikor nem süt a nap, vagy nem fut a, fúj a szél, és nagyon hideg van, akkor valamire szükség van, tehát ez az északi sarki együttműködés jól működik, mert van orosz import is. Két kérdésem lenne. A holland elnökségtől a miniszter beszélt az energiadiplomácia diplomácia fontosságáról, tehát Kanyata biztosról is kérdezném, hogy történik-e valami ezen a területen. A második kérdés pedig a biogazdaság ugyanis a bizottságon belül nagyon fontos, hogy legyen koordináció a biztosok között, hogyha a bioenergiáról van szó, vagy hogyha az erdőkről, a e, vörös, körös gazdaság kérdése. Egyre nehezebb beruházni, és egyre nehezebb abba hinni, hogy megfelelően lehet felhasználni ezeket a e, megújuló energiaforrásokat. Köszönöm szépen. Biztos úr. Blanco úr, Mert azt mondta, hogy a franciák illetve Holland elnök kitűnő munkát végeztek a Párizsi konferencián, de igen, ez jogos megállapítás. Nagyon hosszú ülések voltak, sokáig dolgozhattunk azokon a mechanizmusokon, amelyeket nagyon kiegyensúlyozottan kellett megalkotnunk. A helyzet az, hogy megállapodásokat csak konszenzussal lehet megalkotni, és mindenki blokkolhat, vétózhat. Nicaragua például másfél órán keresztül mm, vitatkozott, és a Buenos Aires-i eljárást emlegette. Tehát már egy ország is lebéníthatja az egyeztetéseket, vagy akár meg is akadályozhatja a megegyezést. De végül is azt hiszem sikerült megtalálni a szükséges egyensúlyt nem túl kevéssé ambiciózus a megállapodás, és mindenképpen a jó irányba tett lépés. Szerintem az egy hatalmas győzelem, bár ezt um, azért um, így nem mondanám, mert talán jobb, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy reálisan mit lehetett Párizsban elérni és akik egy ilyen komplex eljárásban vesznek részt, azoknak tudni kell, hogy ez mindig adok-kapok, de az eredmény mindenképpen a jó irányba mutat. Blanco úr azt is elmondta, hogy most itt el a pillanat, ahhoz, hogy további célokat határozzunk meg. Nos, a bizottság minden tőle telhetőt megtesz majd, hogy a végső célunkat is elérjük, azaz 2030-ig 40%-os kibocsátás csökkentést, ez a jelenlegi megfogalmazott cél. És éppen ennek érdekében, illetve amikor meghatároztuk ezt a célt, akkor 26%-ot határoztuk meg a megújuló energiákra, ilyen arányt szeretnénk, így szeretnénk visszaszorítani a káros környezeti hatásokat, és nyilván ez a jövő. Az energia politikában mindig látnunk kell a különböző forgatókönyveket. Itt a szakbizottságban meghallgatásom során is elmondtam ezt, Nem mondom, vagy nem arról beszélek, hogy itt most ülünk-e a babérjainkon, vagy erre ez indokolt-e, de most már mindenképpen 195 ország készen áll arra, hogy többet tegyen a megújuló energiákért. És ez azért valami. És éppen ezért ezt az eredményt értékelnünk kell. Kiotóban még 12%-ról volt szó. Az Európai Unió betartotta a kiotói megállapodást, de más országok nem. Kína nem csatlakozott kiotóhoz. És hogyha minden országról az derül majd ki, hogy nem tartják be a megállapodását, akkor az egésznek nincs semmi értelme. Másik old, másrészt, ami az egyes országok képesítés értékét illeti, itt a spanyol emissziós értékekről a Spanyolországnak kell gondoskodni, és nem az Európai Uniónak. Minden ország felelős a saját kötelezettség vállalásáért. Többen felvetették Kínát, Kína problémáját. Hát Kína egy külön eset. Első alkalommal csatlakozik Kína valamilyen kötelező nemzetközi megállapodáshoz. De csak 2030-tól e, ugyanakkor Kína a legnagyobb e, szennyező, a legnagyobb e, kibocsátó, és Kína még a az egész ország számára egy egységes szénpiacot is létre akar hozni. Hogyha Kína is kialakít egy ilyen egységes szénpiacot, az Európai Unió is, mi is, és az Egyesült Államok is, akkor lehet egy partnerként majd együttműködni. Tojasszony, arra kérdezett rá, hogy az energiapolitika, illetve a tudomány és a kutatás közötti összhangot hogyan lehetne jobban megteremteni. Tormes úr pedig arról beszélt, hogy a jövőben igenis ezt a kapcsolatot meg kellene teremteni annak érdekében, hogy valóban megfelelő intézkedések történjenek. Tajani barátom felvetése is nagyon érdekes volt. A 2020-as célokban hogyan tudunk megállapodni, hogyan tudunk egy valós energiapiacot létrehozni összekapcsolásokkal, interkonnekciókkal. Hát egy valódi interkonnektivitás csak akkor létezik, hogyha megvannak a kapcsolatok a régiók között. Sok minden itt rossz irányba mutatott a korábban, és jelenleg valóban az árak csak azért csökkennek, mert megvalósultak összekötetések, és strukturális alapokból támogatott projekteket is ilyen értelemben kell majd végig gondolni. Hogyha új jogszabályok kidolgozásában gondolkozunk, akkor figyelembe kell venni minden ágazatot, amely külső versenynek különösen ki van téve és ezért kell foglalkoznunk a carbon leakage-el, erről a parlament is nyilván sokszor folytat eszmecserét. Végig kell gondolnunk, hogy melyik ágazatok vannak leginkább kitéve a külső versenynek, de az acélipart említették. Annak érdekében, hogy megvalósuljanak az egyenlő versenyfeltételek, a level playing field, felső korlátokra, emissziós plafonokra van szükség. Néhány év múlva majd megmondhatjuk a mérleget, és amíg mennyit elértünk, az azért már nem semmi. Azokban az országokban, az, amelyek nagy szennyező országok, ott az emberek, a polgárok fogják követelni a célok betartását a jövőben. Ezt is látnunk kell és majd később ugye meg lehet vonni a mérleget, ezekben az országokban működik, más országban nem, ezek jó úton járnak, mások nem. A Kyoto jegyzőkönyvben már megpróbáltunk level playing fieldet létrehozni, de sajnos sokan nem ratifikálták a Kyoto jegyzőkönyvet. Verseny van, különösen olyan országokkal állunk versenyben, mint Kína vagy Kanada. De sokszor a problémát nem az politika jelenti hiszen látjuk, hogy hova süllyedt a szén ár, tehát nem ez jelenti a problémát. Másodkeresendők a problémák, a verseny Kínával, nemzetközi megállapodások, stb. Éppen ezért egy nagyon ambiciózus energiapolitikára van szükség a megújuló energiák alapján. És ezt most, ezen most kell dolgoznunk, mert most nagyon nagy lehetőségeink vannak Kínával kapcsolatban is. 5 és 3,5 milliárd forog kockán, és ezért kell különösen aktívaknak lennünk. És ezért látom én ezt esélynek is, lehetőségnek is, nem csak kihívásnak, amivel szembesülünk. Nem tudom, hogy most valami hibát követek el, de Törmesz úr, egyetértek önnel, és van lehet, hogy már azt gondolják rólam, hogy zöld vagyok, vagy egyre inkább zöldülök, de hát igen, ön is értem, amit ön mond, hogyha a, az utolsó COP konferenciára gondolunk, és összehasonlítjuk a korábbiakkal. Nos, korábban a civilek, a környezetvédő szervek át harcoltak az élel, most pedig a vállalatok akár az erdőgazdaságról, akár az energiáról, vagy az emisszióról volt szó minden ülésen, tele voltak a termek, ott ültek a vállalatok képviselői. Ők érdeklődtek most már leginkább eh, az energiahatékony energiapolitika kialakításáért. A vámokról is beszélhetünk persze. A vámok struktúrája nem egyforma. Ha megnézzük a 28 tagállamot, illetve nem vám, bocsánat, javítja magát. Kárgyéterben nem az adók, az adók struktúrája eltérő. Ugye 28 különböző adórendszer működik, és ezeket összefésülni bizony nagyon nehéz. Nagyon nehéz eh, az összes szabályozó hatósággal is egyszerre zsonglőrködni és különösen, hogyha különbözőek az eljárások. Ezért nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy végül is létrejöjjön Európában az egységes energiapiac jó, megfizethető árakkal. Remélem, hogy mindenki nek a felvetésére reagáltam. Jaj, nem, még itt volt az energiadiplomácia kérdésem. Nagyon keveset beszélünk bioenergiáról, sokat beszélünk a többi megújuló energiáról, ugyanakkor. Az Európai Bizottság a jövőben ezen változtatni fog. Lesz egy irányelv, amelyben a bioenergiákat, mint a nagyon fontos jövőben energiaforrást jobban figyelembe fogjuk venni, sokkal jobban, mint ahogy ez a múltban megtörtént. És végül még egyszer tényleg az energiadiplomácia kérdése. Igen, hát ez az év valóban a klímadiplomácia éve. Szövetségeseket kell találnunk és nem nem feledkeztünk meg a korábbi szövetségeseinkről sem. Magas szintű párbeszédet folytatunk olyan országokkal is, például mint Norvégia, vagy Törökország, Algéria. És Irán. Iránnal is párbeszédre törekszünk Iránnal is, és Törökországgal is. Ezek olyan országok, amelyek az eletes biztonság szempontjából a jövőben nagyon fontos szerepet fognak játszani, és ezért a bizottság az energiadiplomácia területén a jövőben még többet fog tenni. Köszönöm szépen, biztos úr, azért, amit elmondott. Azt hiszem, hogy most már eljött az ideje annak, hogy befejezzük az ülést. Kedves kollégák, még sok lehetőségünk lesz arra, hogy Kanyéta biztossal eszmét cseréljünk. A biztos úr még nagyon sokszor a vendégünk lesz a jövőben is. Köszönöm. A következő ülésünk január 28-án lesz, csütörtökön, egy egész napos ülés kora reggeltől estig, eh, sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, ugyanis eh, az a hét, frakció hét, eh, és mégis csütörtökön 9 órakor kezdődik majd a következő ülésünk, január 28-án. És köszönöm még egyszer biztos úr, hogy itt volt.